Okay. Good morning, uh, ladies and gentlemen. Jó napot, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket a parlament közülésünkön, melynek meghívója a mi Libes szakbizottságunk, az Európai Parlament szakbizottsága, és melynek tárgya az adatvédelmi jogszabálycsomag végrehajtásának mikéntje. Örömmel üdvözlöm Önöket, kérem foglaljanak helyet, és azt is kérem, hogy éljenek a tolmácsolás lehetőségével, vegyék fel a fejhallgatókat, és válasszák ki ezt a csatornát, amit hallgatnak majd. Megállítsák be a hangerőt, ha kell, Kedves kollégák, kedves nemzeti parlamenti képviselők, kedves vendégeink, a általános adatvédelmi jogszabálycsomag előadójaként örömmel nyitom meg ezt a parlamentközi ülést, amely a végrehajtás küszöbén értékeli az adatvédelmi csomagot. Nagyon fontos számunkra ez a szakbizottsági közö és közösen szerzett ülés 35 nemzeti parlamenti képviselő van jelen 17 tagállamból, és egy az Európai Gazdasági Térségbeli tagállam Norvégia. A jelenlét mutatja azt, hogy nagy érdeklődéssel fordulnak a nemzeti parlamentek a mai témánk felé. 2016. április 27-én az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 2016 per 679-es rendeletet, az általános adatvédelmi rendeletet, illetve egy irányelvet is, melynek száma 2016-680, ez a rendvédelmi célokra történő adatok felhasználásának védelméről szól. Ez a két jogi eszköz egy komoly áttörést jelent az Európai Unió adatvédelmi jogi kereteiben, amely egy modern, ütésálló és konzisztens jogi keretet hoz létre. Ez az új adatvédelmi csomag hozzáigazítja a Lisszaboni szerződés és a modern számítástechnikai fejlődés igényeihez a jogszabályainkat, a robbanásszerű új technológiai fejlődéshez, a globalizációhoz és a terrorizmus bűn, a bűncselekmények változásához. Egy új, modern jogi keretet teremt az Európai Unió szakpolitikák egésze számára, amely védi az egyének jogait az adatvédelemben, tükrözve az alapjogi jellegét ennek a témának az Európai Unióban. Egyrészt az általános adatvédelmi csomag, a GDPR, egységes jogszabálykeretet teremt, egységes szabály végrehajtásra az állampolgárok és a vállalatok számára egy harmonizált, méltányos és egyenlő játék, teret megnyitva előttük, másrészt az adat, a személyes adatok feldolgozásában is tagállami szinten is, valamint a rendvédelmi szervek közötti cserében is, a tagállamok közötti viszonyban, a Lisszaboni szerződés előtti jogrendszereket egységesítve. Már a rendvédelmi céloktól eltérő adatcsere pedig a GDPR hatája esik. Tehát még a rendelet 2018. május 25-től lesz kerül alkalmazásra, a rendőrségi irányelv már május 6-át tól a tagállamok közötti egyeztetés után, miután a tagállamok a nemzeti jogszabályokba ültetik be ezek, ezt az irányelvet. A nemzeti parlamentek komolyan részt vettek a két, az elmúlt két év során a nemzeti jogszabályok elfogadásában, amelyek végrehajtják ezt adatvédelmi csomagot. Tekintettel a kulcsfontosságú szerepükre ebben a folyamatban sajátságos helyzetük van, a nemzeti parlamenteknek és az ő nézeteik, meglátásaik rendkívül fontosak az adatvédelmi csomag végrehajtásában. A hosszú átmeneti idő ellenére, amelyet a tagállamok kaptak, aggasztó az, hogy több tagállam nem képes a május 25-i vagy 6-os, május 6-ai irány, ö, határidőket tartani, ami pedig majd problémákat jelent az alapjogok érvényesítésében az állampolgárok, vállalatok, szerzetek tekintetében. Négy fő szekcióra oszlik a mai ülésünk. Ezek egyik az intézményi aspektusokat vizsgálja, a magánszektorra való, eh, kisvállalatokra való hatás, a technológiai innovációt eh, és a GDPR hatását, és végül a rendvédelmi iránya végrehajtását vizsgálja a negyedik szekció. Mindegyik hozzáadónk részt vett ebben a munkában különféle szinteken és szempontokból követve azt, az új a tolmácsolás minden EU hivatalos nyelven folyik ma, kivéve a géli írnyelvet. Miért elkezdenénk a parlament ülés, szeretném emlékeztetni önöket, hogy a vitát a következő szerkezetben folytatjuk. Megadjuk a szót először két nemzeti parlamenti képviselőnek és egy európai parlamenti képviselőnek, addig, amíg a hozzászóló lista ki nem merül. Nemzeti parlamenti képviselők, ha hozzá akarnak szólni, kérem, töltsék ki azt a színes ö, nyomtatványt, amely alapján, amelyet kiosztottunk önöknek, és amelyek alapján szót kérhetnek. Az egyes színek az egyes szekciókat jelölik, és aztán, ha kitöltötték, adják be a titkárságnak, ha szót kérnek. A hozzászólók listáját ezen nyomtatványok alapján állítjuk össze a befutás sorrendjében. Európai parlamenti képviselők pedig kézzel jelentkezhetnek irányomba, ha szót kérnek, ahogy ez szokás nálunk a hozzászólók száma alapján lehet, hogy csökkenteni kell a hozzászólás időt, annak érdekében, hogy mindenki kapjon szót, aki a listán szerepel. Nálunk a normális hozzászólási idő két perc. Végül pedig, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az ebéd a harmadik emeleten kerül majd felszolgálásra, a második szekció lezárása után. E bevezető után ö, engedjék meg, hogy néhány szóval magam is hozzászóljak a témához, mielőtt az által a GDPR csomag bevezetése került, nyilván valóvá vált, hogy mi európaiak nem csak a saját alapjogainkat kell megvédjük, a fogyasztóvédelmi normáinkat az európai piacokon erősebben, mint korábban, hanem mi egyfajta globális norma adók vagyunk, a mi szabályainkat világszerte sok vállalat követi, és nagyon sok állam a világban próbálja, próbál hasonló rendelkezéseket bevezetni, vagy vezetett már be, mint az Európai Uniós jogszabályok, amelyeket a parlament és a tanács fogadott el. Ezzel a bevezetővel megnyitom az első szekciót, hogy ne veszítsünk időt. Ennek témája az általános adatvédelmi rendelet végrehajtása és annak intézményi aspektusai fogja feltárni. Nagy megtiszteltetés, hogy üdvözölhetem Andrea Jelinek asszonyt, aki az osztrák adatvédelmi hivatal elnöke, és a 29 cikkel foglalkozó munkacsoport, a tanácsi munkacsoport frissen megválasztott elnöke, az Európai Adatvédelmi Testület vezetője, mellette Katarzyna Simelevics asszony, a Panoptikon Alapítvány tagja és az EDRI elnöke, amely a digitális jogok kezdeményezése, mellette pedig Krisztin Enion asszony, aki a francia parlamenti képviselő. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy eljöttek. Nem szaporítván tovább a szót, most megadom azt Andrea Jelinek asszonynak 10 percre. Meghallgatjuk most az előadását. Köszönöm szépen, asszonyom, parancsoljon! Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a meghívást, kedves eh, elnök úr, kedves képviselők. Nem akarok eh, eh, sokat időzni a bevezetéssel, sokkal inkább rátérnék a 29-es munkacsoport és az adatvédelm, adatvédelm kérdésére. Az elnök beszélt arról, hogy életbe lépett ez a rendelet. Ez igaz, de két évvel ezelőtt, de nem csak a vállalatoknak kellett erre felkészülniük, két év kellett ahhoz, hogy mi is felkészüljünk arra, nem csak a vállalatoknak, hanem az adatvédelmi hatóságoknak is fel kellett készülni ennek az alkalmazására. Ausztriában mi történt? Az elmúlt évben egy szerepjátékot, illetve több szerepjátékot, vagy szimulációt végeztünk, egy nemzetközi one-stop shop mechanizmust próbáltunk dolgoztunk ki, fiktív eseteket dolgoztunk ki, más adatvédelmi hatóságokat is bevontuk, a magyar és a luxemburgi adatvédelmi hatóságot, és egy dolgot láttunk, különbség van a között, hogy az ember elolvassa a törvény szövegét, és azt gondolja, hogy érti, a között, és a között, hogy ezt alkalmazza is. Ez egy nagyon fontos gyakorlat volt, és ezt május 25-én a gyakorlatban is, a élesben is elkezdhetjük a nemzetközi one-stop shop mechanizmussal, a többi adatvédelmi hatósággal való együttműködésben. Mi volt még emellett? Az adatvédelmi hatóság belső struktúráját meg kellett változtatnunk, ki kellett igazítanunk, hiszen május 25-én ez is is érvénybe lép. A kollégák természetesen továbbképzésen vettek részt, az adatvédelmi törvényt törvénybe bedolgozták magukat, a jogi egy, munkatársak az adatvédelmi alaptörvény egyes fejezeteit megkapták kidolgozásra, referáltak a többieknek erről, új eljárási szabályok kidolgozására került sor nemzeti szinten is, függetlenül attól, hogy most a weboldal e, hogyan áll május 25-ére az összes űrlapot, anyagot, mindent hozzá kell igazítani az új elvárásokhoz. Aztán előkészítettük az úgynevezett fehér listát, ez most már lezárult Ausztriára vonatkozóan. Önök is tudják, hogy, hogy ez az a lista, amelyen a nemzeti adatvédelmi hatóságok megállapítják, hogy melyek azok a dolgok, részterületek, amelyekre nincs szükség adatvédelmi hatástanulmányra. Aztán új munkatársakat vettünk föl, ez is fontos, július 1-től kezdik a munkát nálunk. Aztán természetesen az osztrák parlament 2017. júliusában az adatvédelmi kiigazítási törvényt is elfogadta, és ehhez is hát hozzá kellett szoknunk. Ez május 25-én lép életbe és ebben kaptak továbbképzést a munkatársak. És persze nem szeretném eltitkolni önök elől a jövőbeni feladatainkat sem, amelyek várnak ránk, hiszen nem csak a e, cégek, vállalkozások kapnak új feladatokat, hanem mi is. Hát ez csak egy kis áttekintés. A fehér területek azok a területek, amelyek már most gyakorlunk, ezek a jelenlegi feladataink, a panaszok kezelése, a törvények értékelése, jogszabályok értékelése és az egyéni tanácsadás, főleg az egyéni um, űrlapok, anyagok, dokumentumok rendelkezésre bocsátása a jogok érvényesítéséhez. És um, emellett még a, az őssejt nyilvántartási hatóság is ide tartozik. Ezen kívül vannak egyéb új feladatok. Nekünk, a, a hatóságnak millió új feladata van, és reméljük, hogy erre sikerült jól felkészülnünk. Fontos lesz a szoros együttműködés a többi eh, a hatósággal, ami a one-stop shop elvet illeti nemzetközi szinten. Eh, mindenképpen pozitív az, hogy nem kell országról országra, adatvédelmi hatóságról adatvédelmi hatóságra járnia a panaszosnak, hanem mi nálunk elkezdődhet a panasz beadása a nemzeti hatóságok felkészültek az adatvédelmi alaprendelet végrehajtására a 29-es munkacsoport, cikk munkacsoport is erre készült föl, és iránymutatásokat dolgozott ki a vállalkozásoknak, cégeknek, Eddig 14 ilyen iránymutatást, adatátvihetőség, adatvédelmi tisztviselők feladatai, ellenőrzés, stb. Ezt mind elolvashatják a weboldalon a 29-es cikk munkacsoport weboldalán. Ezeket az iránymutatásokat Ausztriában angolul, és amennyire lehet, vagy ezek már elkészültek, a fordítások németül is rendelkezésre bocsátjuk a többi anyag mellett. Aztán emellett a 29-es cikk munkacsoportban az elmúlt két évben sokat dolgoztunk az ETPS együttműködésével, az ETPP titkárság előkészítésén. Tudják, hogy ez az az egység, amely az európai adatvédelmet a helyszínen támogatja a feladatok végrehajtásában és nyilván azt is tudják, hogy az európai adatvédelmi hatóság egy új független hatóság lesz. Emellett természetesen az adatvédelmi hatóságon belül egymás között is eszmecserét folytattunk a One Stop Shop mechanizmus előkészítéséről, és ezzel kapcsolatban is együttműködtünk a munkacsoportokban. Mm, ennek már egy kicsit elébe mentem. Ez a szoros együttműködés az adatvédelmi hatóságokkal, nos, nem csak a plenárison, plenáris üléseket szerveztünk, hanem a munkacsoportokban is dolgoztunk ezen. A titkárság tehát támogatja ennek a a munkáját. Nagyon örülök az előkészítésnek, az EDPS segítségének, hiszen így sikerül megfelelően felkészülni. hiszen így a, a hatóság, az igazgatóság és az elnök irányítás alatt dolgozunk, és ez nagyon fontos a függetlenség szempontjából. A testület a jövőben milyen feladatokat lát el, hát nem csak ajánlásokat adhatunk ki, hanem döntéseket is hozhatunk, határozatokat is, amelyek kötelező érvényű döntéseket tartalmaznak. Köszönöm szépen, igyekeztem betartani a hozzászólási időt, és rem, azt gondolom, hogy kezdődhet majd a vita. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy az idővel is jól gazdálkodunk, ez pedig a vita hasznára lesz majd. Következő hozzászóló Katarzyna Jimelovics, aki szintén 10 percet kapja meg a szót. Köszönöm szépen a meghívást a mai napra. Nagy örömre szolgál, hogy itt a parlamentben felszólalhatok. Ez a téma nagyon közel áll a szívemhez jogászként és emberi jogi aktivistaként is el kell, hogy mondanom, hogy nagy örömömre szolgál, hogy a GDPR most már valóság, két héten belül valósággá válik. A feladatom az, hogy gyors áttekintést biztosítsak önöknek az állampolgári perspektíváról, hiszen az állampolgárok kerülnek az új rendelet közepébe, középpontjába, nem csak a jogok gyakorlása új jogok tekintetében, hanem a jogok végrehajtása szempontjából is. A rövid idő áll rendelkezésemre, szeretném elmondani, hogy hol állunk most ezzel a feladattal két héttel az indulás előtt. Három fő témára szeretnék koncentrálni a garanciák, amelyek feladata, hogy fokozzák az adatfeldolgozás átláthatóságát, illetve az egyének saját adatfeletti kontrollját. Aztán a kezelési mechanizmus, és a harmadik téma az e-privacy rendelet, az elektronikus adatvédelmi rendelet, ami még egy hiányzó sarokpont Látok jelentős előrelépést a GDPR területén, ahhoz képest, mint ami korábban rendelkezésünkre állt, főleg az információkatalógus tekintetében, amit az egyének meg fognak kapni. Az a tény, hogy egyénként tájékoztatást fogunk kapni például az adatok forrásáról, olyan harmadik felekről, akik megkapják az adatainkat, az adatkategóriákról, amelyek rendelkezésre állnak rólunk, illetve a profilozásról, ez fontos előrelépést jelent. Főleg az online szolgáltatások, a reklámozás területén, ami nagyon-nagyon nem átlátható módon fejlődött, és ahogy látjuk a Facebook esettel is, és nagyon sok hasonló eset is felmerült, hogy nagyon komoly politikai aggályok is felmerültek a tekintetben, hogy ez az iparág hogyan is fejlődik. Az állampolgároknak most meg lesz a lehetősége arra, hogy megtudják, hogy hogyan gyűjtik róluk az adatokat, azok a harmadik felek, amelyek eddig az árnyék oldalon voltak. Konkrét jogot kapnak az állampolgárok a saját adatok másolatának megszerzéséről. Ez egy fontos téma a verseny szempontjából is. Mindezt előre bocsátva, azért látok kihívásokat is a végrehajtás tekintetében az átláthatóságra vonatkozóan. Biztos vagyok abban, hogy lesznek nehéz jogi harcok, viták az átláthatóság értelmezése tekintetében a profilozásnál és az automatizált döntéshozatai rendszerekre vonatkozóan. Nagyon sok társaság, amely amit általános profilozással foglalkozik, ahogy ezt mi nevezzük, ugye automatizált döntéseket hoznak az egyéni jellemzők, viselkedések felméréséről van szó, és kötelező döntések meghozatala előtt történik mindez. Ez nagyon bizonytalan, hogy az átláthatósági intézkedések így, itt hogy fognak majd érvényesülni, főleg a, olyan vállalkozások esetén, amelyek azt fogják esetleg mondani, hogy igen, a profilozás megtörtént, és más információt nem adnak vagy esetleg fontosabb információk is felmerülnek. Ez az első aggály, és úgy gondolom, emberi jogi aktivistaként és jogászként, hogy itt azért lesznek jogi viták. A második nagy kihívás, hogy milyen logika van a profilozás mögött, amikor automatikussal a döntéshozás. Hogy megtörténik a döntés, például Facebook hírek tekintetében, ott nagyon sok döntés születik automatikusan az egyenekről lehet, hogy kevésbé fontos a következmény. Jogi szempontból ugye föl kell, hogy ismerjük, föl kell, hogy tárjuk, hogy milyen logika van a döntés mögött, aztán a gépi tanulás, ugye nagyon szofisztikált kérdések ezek, ezeket nem lehet egy sima Excel táblázatban összefoglalni, hanem bonyolult elektronikus feldolgozás áll ezek mögött. Ez a második jelentés, jelentős kihívás majd adathordozhatóság tekintetében a 29-es cikkkel kapcsolatban már látjuk, hogy folyik a vita, nagy a vita a küszöbb tekintetében, hogy az adat tulajdonosa, vagy generált adat, vagy milyen utalásra kapcsolatos adat, akár a vállalkozás által kreált adat merülhet itt föl, és lehet, hogy ez a legfontosabb, ez a harmadik típusú adat, a legproblémásabb az emberek számára, és a 29-es cikk munkacsoport egyetemen fogalmaz etenkidetben. Én nem mondom azt, hogy ez így nem helyes, csak különösen agasztónak tartom, hogy a gyakorlatban a hordozhatóság hogy fog majd működni, és a adatulajdonosának a javára hogyan lehet ezt majd végrehajtani. Látjuk ezeket a kihívásokat, és közösen dolgozunk azon, hogy hogyan lehet majd megoldani ezeket a problémákat, anélkül, hogy megijednének az egyének. A második témám a panaszkezelés. Itt is látok jelentős előrelépéseket, tehát először is az új törvény végrehajtása, és Szinte forradalmi az, hogy a GDPR minden vállalkozása érvényes lesz, amely európai állampolgári adatokat feldolgoznak, attól függetlenül, hogy maga a cég hol található. Ez nagyon fontos, hogy olyan mechanizmusaink lesznek, mint az Európai Adatvédelmi igazgatóság, amely megakadályozza a fórum shoppingot, és remélhetőleg a Facebookhoz hasonló eset nem fog felmerülni, és lehet, hogy más országokban ez nem is fordulhatott volna elő, hogyha más lett volna a jogértelmezés. Úgyhogy nagy örömünkre szolgálnak ezek a fejlemények. Nagy értéket tanúsítok annak is, hogy az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak majd bírósághoz, anélkül, hogy előtte az adatvédelmi biztoshoz kéne forduljanak. A GDPR szintjén Gyakorlatban a működőképesség attól fog függeni, hogy milyen gyors, milyen kompetens, milyen finanszírozási háttérrel fognak dolgozni a nem, nemzeti intézmények. Ez is egy kihívás, persze ezt a, ez a parlament nem tudja megoldani, de állampolgárként és a helyszínen dolgozó aktivistaként látjuk ezt a jelentős kihívást. Amikor az első helyzettel elkezdtünk foglalkozni, Ugye két hét múlva már indul a GDPR, és már most probléma számunkra a megfelelő fórum megtalálása. Például Lengyelországban, hogyha a lengyel intézményhez kell fordulnunk, akkor két évet kell átlagban várnunk bármiféle eredményre. Hogyha polgári bírósághoz fordulhatunk, akkor fölmerül a kockázat, hogy félreértelmezés áldozatai leszünk, hiszen a GDPR rendkívül új, ezért tudjuk, hogy ilyen kihívások föl fognak merülni, és ezeket jogi szinten nem lehet megoldani. A parlament számára és más intézmények számára is nagyon fontos a monitorozása a nemzeti intézményeknek, hogyan fognak működni az nemzeti intézmények határidő értelmezés tekintetében. Az utolsó megjegyzésem a panaszkezeléssel kapcsolatban a GDPR 80-as cikkével kapcsolatos második fejezet ezen belül is. Például az én szervezetem ugye nem kormány szervezet, és milyen módon, milyen mechanizmus keretében tudjuk majd az egyéni jogokat védeni. A legtöbb állam még nem döntött úgy, hogy teljes mértékben végrehajtja ezt a cikket, és nem állított föl olyan eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a nem kormány szervezetek számára, hogy a társadalmi érdeket vagy adatvédelmi értékeket képviseljenek anélkül, hogy bizonyos magánszemélyeket képviselnének. Sok ország részéről ugyanezt a megjegyzést hallom. A 80-as 2-es bekezdésének a végrehajtása azért nem történik meg, mert visszaélések merülhetnek föl, mert nagyon sok eset fölmerülhet a vállalkozások ellenében. Valójában pont az ellenkezőt várjuk mi, mert mi szerintünk pozitív ennek a cikknek, ennek a mechanizmusnak a kialakítása, hiszen kompenzációról van szó, amikor specifikus egyént képviselünk, viszont hogyha ezt a cikket végre lehet hajtani, akkor lehetnének olyan esetek, amelyeknek a lényege az elv, az adatvédelmi elvek védelme, és így nem kellene specifikus cégek ellen föllépni és konkrét kompenzációt követelni. Úgy gondolom, hogy fontos lenne az, hogy ezt a mechanizmust valóban kialakítsák a tagállamok. Sajnos ez most egyetemű, hogy nem fog azonnal megtörténni. Végül látunk egy jelentős kihívást, és ez az utolsó megjegyzésem, az e-privacy rendelettel kapcsolatban. Ahogy mindenki tudja, a folyamat nagy késedelmet szenved, főleg azért, mert jelentős lobby munka folyik a rendelet ellenében. És ezt tudva úgy gondolom, hogy talán bölcsebb lenne most kivárni mondjuk egy évet a GDPR bevezetését követően, megnézni ennek az eredményeit, és mielőtt a következő lépést megtennénk az e-privacy rendelet irányában. Mert ha most a lobbynyomás alatt elfogadásra kerülne ez a rendelet, akkor valószínűleg hatalmas kiveteli listákat kellene felállítani, és hiányosságok merülhetnének föl ez az én szerény tanácsom, hogy esetleg várjunk még egy évet a második lépés előtt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Köszönöm szépen. Harmadik hozzászólunk. Krisztin Enion asszony, akit arra kérünk, hogy tájékeztessünk bennünket a francia joggyakorlat átültetés tapasztalatairól. Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, tisztelt parlami, eh, parlamenti képviselők, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy ma egy ilyen fontos témában szót kapok. Néhány nap múlva és több éves tárgyalás után az eh, adatvédelmi eh, alaprendelet alkalmazásra kerül, és ezen a területen egy közös standardet határoz meg. Globális szinten ez a szabadságot garantáló szöveg, alapszöveg lesz a XXI. században, az a, a digitalizáció korában, és itt meg, tiszteletben kell itt is tartani az emberek magánéletét, szabadságát, és a digitális szuverenitásukat biztosítani kell. Emellett vissza kell állítani a bizalmat, ez elengedhetetlen a digitális belső piac működése szempontjából. Most nem fogok beletér, belemenni a részletekbe, csak a francia Franciaország által fogadott, eh, elfogadott átültetési eh, mm, választásokra, lépésekre szeretnék kitérni. Ez a szöveg továbbra is hibrid szöveg, 50, kb. 50 területen ad szabad kezet a tagállamoknak, eh, és ez viszont rendelet formájában jött létre, ezzel túl nagy eltérést nem tesz lehetővé, ez nagyon jó, mert a nagy eltérés az nagy zavarokat is okozhatna, a piac torzulását és a hatékony végrehajtás hiányát okozna. Tegnap a francia parlament elfogadta a szöveget, és ez minimálisan használja ki ezt a szabad kezet, vagy ezt a mozgásteret, hogy lehetővé tegye az európai harmonizációt. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a francia szöveg lehetővé teszi a csoportos keresetet, ahogy ez a rendelet 80.1-es cikkében is szerepel. A francia szöveg eddig nem engedte meg, vagy a francia törvény eddig nem engedte meg ezt, csak az adat kezelése befejezésekor. Most azonban a, felelős, a felelősség kérdése merül fel a rendelet végrehajtása harmonikus lenne és hatékony, akkor lehet hatékony, hogyha nemzeti hatóságok együttműködnek. A Francia az első, Franciaország az első olyan európai ország, amely már 1978-ban létrehozott az adat, személyes adatok védelmére szolgáló hatóságot, ez a CNIL, CNIL bizottság, és ez együttműködik a többi e, európai hatósággal az ellenőrzés, a vizsgálat, a nyomozás és a szankcionálás hatékonysága az adatvédelem vonatkozóan, illetve a határon átnyúló adatforgalomra vonatkozóan nagyon fontos, és ezt garantálja ez a jogszabály. Egy ellenőrzési hatóságról van szó, és itt az adatkezelésre vonatkozó, illetve adatfeldolgozásra vonatkozó feladatokról van szó, és az adott hatóságok közösen kell, hogy felépjenek, mint kell cserélniük információt, kell cserélnünk a jó gyakorlatot, ki kell cserélniük, és konszenzus által kell döntésre jutniuk az törvény által kitűzött idő belül. A francia szöveg egy nemzeti keret elfogadását írja elő, amikor közös ellenőrzésre van, kerül sor a francia felségterületen, e, akkor a e, nemzeti hatóságok e, tisztviselői jelen lehetnek a CNI-el, tehát a francia hatóság meghatalmazott tisztviselői mellett, és egy új együttműködési forma jön ezzel létre, e, és ez gyakran nagy kihívásokat vet fel akkor, hogyha az európai területen kívül lévő szereplőkkel szembe kell fellépni. Ez az új e, európai adatvédelmi, személyes adatok védelmére vonatkozó e, hatóság, amely a 29-es cikk csoport képében jött létre, ez a nemzeti adatvédelmi hatóságok tisztviselőit gyűjti össze, képviseli egy együtt, illetve az Európai Személyes Adatvédelmi eh, Ellenőr. Két fontos területet hadd emeljek még ki. Először is a rendelet a tagállamok számára lehetővé tesz bizonyos mozgásteret, nemzeti mozgásteret, ami azt illeti, hogy az országában lakó lakosokra vonatkozon ez, vagy pedig az adatkezelőkre. Franciaország az első opciót választotta, míg mások más megoldást választottak. De mi történik akkor, hogyha egy adatkezelő, aki egy olyan országban működik, amely az első opciót választotta, egy francia lakos személyes adatait gyűjti be, vagy kezeli, akkor ebben az esetben mi lesz a helyzet? Másrészt a tagállam maga határozhatja meg 13 és 16 éves sávban azt, hogy melyik az a kor, amelytől kezdve e, a fiatalok hozzáférhetnek bármilyen szolgáltatáshoz, vagy internetes személyes adatok feldolgozását igénylő szolgáltatásokhoz a szülők beleegyezése nélkül. Persze én tudom, hogy minden tagállam a gyermekek érdekeit tartja szem előtt, de mégis, hogyha ebben a sávban mozognak, akkor ez eltéréshez vezethet az európai országok között, és ez még komplexebbé teszi a helyzetet, hiszen itt a gyermekek jogairól van szó. Végül pedig a rendelet konkrét végrehajtására térnék ki. Ez az általános adatvédelmi rendelet az, az ellenőrzés logikáját megfordítja, eddig egy előzetes jóváhagyásról áttér a vállalatok és cégek felelőssétételére, és a nagy digitál, a digitális iparban dolgozó nagy szereplők ezt már belátták, és elkezdték átalakítani az adatvédelmi politikájukat. Míg a nagy vállalatok ezt a rendeletet lehetőségnek tekintik, a kicsiknek ez nagy terhet is jelenthet. A francia jog megváltoztatta, jogszabály megváltoztatta a KNIL hatóság, tehát a francia hatóság összetételét és feladatait, hogy az új feladatait el tudja látni, és így most kibővítette a feladatait, a tanúsítási mechanizmus hatáját és egyéb feladatokat. Emellett az ellenőrzési feladatait is kiterjesztette, és lehetővé teszi a, azt számukra, hogy határozatokat hozzanak, kötelező érvényű határozatokat hozzanak olyan esetekben, hogyha valaki nem tartja be az adatvédelmi kötelezettségeit. Nagyon fontos, hogy különböző területeken egy, egy kampányba kezdtünk, amely érzékenyé teszi és a tudatosságukat erősíti ezeknek a cégüknek a személyes adatvédelemmel kapcsolatban, és az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozókra vonatkozó területen. Végül az, az, ez az alaprendelet nagy előrelépés Európa számára, hiszen a digitális szereplők felelősségét erősíti. A legutóbbi botrányok, mint a Cambridge Analytica, megrengették a polgárok bizalmát, és itt az ideje, hogy az amerikai és kínai versenytársainkkal szemben valóban a különbséget éreztessük Európa javára, és Európa vezető szerepét meg kell erősíteni az adatvédelem területén, egy olyan területen, a személyes adat adatok védelme területén, eh, ahol úgy tűnik, hogy korlátlan a fejlődés lehetőség. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A hozzászólók mondandóját. Nagyon izgalmas volt meghallgatni a témák sokféleségét, amelyeket megvitathatunk. Mielőtt az első parlamenti képviselők megkapják a szót, szeretném még egyszer arra bátorítani önöket, hogy töltsék ki a kék nyomtatványt, ha most ebben a szekcióban szót kérnek, és küldjék ide a titkárságnak. Többen jelezték már a mi parlamenti képviselőink közül is, hogy hozzászólnak, de a nemzeti parlamenti képviselőket is kérem, hogy aktívan vegyenek részt. Ez Politis úr Lettországból az első hozzászólunk. Jó napot, köszönöm. A kimerítő magyarázatokat. Két kérdésem van, egyiket Élének asszonyhoz intézem. Jól körvonalazta azt, hogy Ausztriában mit értek el eddig. Az én kérdésem parlamenti képviselőként az, hogy mennyibe kerül mindez? Mi az árcédula mindezem? Mennyibe került a, a hivatali intézményi átalakítás? az első kérdés. A másik pedig a lengyel előadónőhöz szól. Lettországban van már adatvédelmi törvény 2000 óta, és most a rendelet ezt fogja felváltani. A kihívásokról beszélve nem került említésre, hogy van itt egy nagy elefánt a, szop a teremben, a YouTube és a Google óriás szégek formájában. Ön szerint a trösztelenes szabályokat be kéne vezetni, független attól, hogy mi történik a Google-lal most. Köszönöm szépen. Rövid válaszra megadom a szót előadainak, először Iránynek asszony. Köszönöm szépen. Az adatvédelmi hatóságnak nem került semmibe a panaszkezelési eljárás bevezetése. Nem volt költsége. Wenn ich, äh, wenn ich diese Frage richtig... Már jól a kérdést. Ha azt értette az alatt, hogy a többi struktúra felépítése mennyibe került, nos, az a belső erőforrásokkal történt, nem volt külső tanácsadó cég, hanem a saját tudásunkra, munkatársaink tudására alapozva végeztük a szervezést. Magam is szerveztem képzéseket, részt is vettem ilyen házon belüli képzéseken, és a tapasztalatok alapján, a felgyűlt tudás alapján tudtuk végrehajtani a szervezeti átalakítást. Ez az osztrák költségvetésnek egyetlen fillérébe se került. Köszönöm szépen. A konkrét kérdésre válaszolt az előadó, a többi kérdésre a, a forduló végén tudnak majd választ adni, hiszen jönnek még további hozzászólók másodikként Drisek úr Szlovéniából. Nagyon szépen köszönöm a szót. Először is szeretném elmondani, hogy egy kis probléma van a mai témánkkal, nagyon nagy súlyú ügy ez. Én 25 éve foglalkozom a témával, ám nem voltam ekközben főállású politikus. Ha jól tudom, Finnországban van egy jövő irányultságú bizottság, a számítástechnikai fejlődésre koncentrálva, mindig le vagyunk maradva a szabályozással, foglalkozni kell az, hogy a jövőben hogy alakul mindez, szerintem előre kell gondolkoznunk a jogszabályokatásban is. A Facebook meg a Google témájában ö, pedig jól tudjuk, ezek a cégek nem európai székhelyen működnek, nehéz tehát leszabályozni őket. Harmadsorban ugye elhangzott sokszor, hogy szükség volna egy európai szilíciumvölgyre, ez szerintem utópia. Inkább saját algoritmusainkat, browserünket kéne kifejlesztenünk, saját keresőmotorjainkat. Franciaországban folyik ilyennek a fejlesztése amelyek jobban védenék az, az, a felhasználói jogokat, az emberi jogokat. E két jogszabályon túl, és ezek alapján szerintem el kéne kezdjük a vitát, ugyan már 20 év késéssel, arról, hogy ezek az új algoritmusok milyen módon kódolhatóak a jogszabályokban, és persze a robotikáról is előre kell gondolkoznunk. Mi politikusok meg kell értsük, mi történik velünk voltaképp, mit hoz magával majd a mesterséges intelligencia, előre kell látnunk ezeket a kihívásokat és reagálnunk rájuk. Ez a feladatunk nekünk, szakpolitikusoknak, és azt is látni kell, hogy Európában öregedő társadalmak élnek, és a számítás technikában járatlan idősebb korosztályokat is oktatni kell, hogy meg tudják védeni magukat és a magánszférájukat. Thank you for your contribution. Köszönöm szépen ezt a felszólalást, csak egy visszajelzést a munkára vonatkozóan a jövő bizottság. Nekünk van egy ilyen tudományos technikai értékelő bizottságunk a parlamentben, lehet, hogy ez majd érdekes lesz önöknek akkor Enyó asszonynak adom meg a válaszadás lehetőségét. Köszönöm szépen a szót. Úgy gondolom, hogy megszólított a kolléga. A kérdés valóban a vitánk tárgyát képezi a francia parlamentben az algoritmusok kérdése, és egy kis cikket már bevezettünk a szövegben, erre a témára vonatkozóan. Mindaz, ami a mesterséges intelligencia témájához kapcsolódik, a sok kolléga foglalkozik ezzel a témával. A bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy egyetértek önnel, Európának jövő felé kell fordulnia, és nem szabad lemásolni azt, amit a többiek tesznek, hanem végig kell gondolni hogy mit kell tennünk közösen, hogy mi kell, hogy legyen a helyünk a 21. században ezzel a témával kapcsolatban, ami minket érint, és a jövő generációit még inkább fogja érinteni. 20 évvel ezelőtt kellett volna ezt megtennünk, ezt mondja ön. Hát azért elmondanám, hogy a konkurenseink se tették ezt meg, úgyhogy mi előbbre vagyunk, mint a konkurensek, ez talán a mi javunkra szól. Köszönöm szépen! szeretne hozzászólni. Köszönöm, csak egy gyors válasz a megjegyzésekre az előregedő társadalom és az Egyesült Államok beli vállalkozások, cégekkel kapcsolatban. A rövid prezentációmban én próbáltam hangsúlyozni, hogy a GDPR pontosan egy nagy győzelem, mert a Silicon Valley és más cégekkel kapcsolatban most már lesz egy törvényünk. Ezt kívántam pontosítani, hogy a törvény mindenkire érvényes lesz, aki adatokat dolgoz fel, nem csak EU állampolgárok adatait, hanem EU-ban tartózkodó állampolgárok és cégek adataira fog ez vonatkozni. Nem tudom, hogy 20 évvel ezelőtt ezt meg tudtuk volna tenni, persze nem én vagy nem mi személy szerint, hanem Európai Uniós szinten. A GDPR elvek nem újak, a meglévő elvek továbbfejlesztéséről van szó, és azért ezek az elvek nem öregednek el olyan gyorsan. Hogyha a GDPR-t összehasonlítjuk a korábban érvényes törvényekkel, az elvek többé-kevésbé ugyanazok, ez viszont azt bizonyítja, hogy a technológiai fejleményeket túlélik az elvek. Tehát nem szabad olyan törvényeket megalkotni, amelyek túl specifikusak technológiai szempontból, és ezért hamar elévülnek. Nem, pontosan az elveket kell lefektetni, amelyek tartósak. A szolgáltatások, amelyeket a usa a versenyben az EU kéne kifejleszteni, és ezeket említettem, sajnos nincs mandátumunk arra, hogy a emberek más szolgáltatást választanak, mint amit kiválasztanak. Hogyha vonzóak az USA szolgáltatásai az embereknek, akkor ezen a területen kell őket megvédenünk, és nem győzhetjük meg az embereket, hogy biztonságosabb EU szolgáltatásokat használjanak. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy a rendelet a megfelelő válasz. Köszönöm szépen. Következő felszólaló López Aguiar úr, szocialista frakció részéről Európai Parlamentből. Köszönöm, elnök úr. Azokhoz tartozom, akik szeretnék hangsúlyozni, mennyire pozitív az adatvédelmi csomag, ugye május 25-től már hatályos lesz, illetve a rendelet pedig május 6-ától már hatályos, úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy az adatvédelmi csomag először is csomagot jelent, két eleme van ennek, másodszorban. Ez egy jelentős áttörés, jelentős előrelépés, átállás egy mondjuk, hogy passzív, reaktív megközelítésről egy proaktív megközelítésre az adatvédelem területén. Egy új rezsim alakul ki, aktív felelősségi rendszer alakul ki, nem csak a köz, hanem a magánszektorban is horizontális dimenziója van ennek az adatvédelmi csomagnak, ez a lényege. Két kérdésem lenne a nemzeti parlamenti képviselőkhöz. A tagállamok. Először is az adatvédelmi hatóság felállítása, ez az első dolog, ugye az átállás, az úgynevezett 29-es cikk témája tekintetben az adatvédelmi igazgatóságra vagy bizottságra. Az adatvédelmi hatóságok másodszorban nem csak, hogy föl kell, hogy készüljenek az átállásra, hanem a nemzeti jogalkotásba, tagállami jogalkotásba be kell, hogy illeszkedjenek. Úgyhogy szeretnék a tagállamokhoz fordulni, és felhívni a figyelmüket arra, hogy fontos ez a lépés. Biztosítani kell azt, hogy ugye a május 25-i a határidővel a felügyeleti és tanácsadói feladatokat teljesíteni kell. Tehát ezek a hatóságok független és felkészült módon kell, hogy ezt teljesítsék. Lenne egy második megjegyzésem is. Ez azzal a munkával kapcsolatos, amelyet most végzünk. Az Európai Parlament az e-privacy rendeleten dolgozik a tagállamok a tanácsban blokkolják ezt a rendeletet, és nem ez az egyetlen eset, fontos eset, amikor fontos jogalkotási munkát blokkol a tanács, illetve gyakorlatilag a tagállamok. Szeretném felhívni a nemzeti parlamenti képviselők figyelmét arra, vagy erre a helyzetre. A munka egy része az rájuk hárul, és az ő felelősségük is, hogy az európai jogalkotás teljes lehessen. Tehát nem csak a adatvédelmi rendelt hatályba lépése fontos, hanem ahhoz, hogy teljes legyen a kép, az e-privacy törvényt is meg kell, hogy hozzuk ugye a digitális egységes piacon az egyének védelme érdekében. Köszönöm szépen! Pudlovski úrnak szeretném ad, megadni a szót, Lengyelországból érkezett. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy felvették ezt az adatvédelmi témát a palettára. Katarzyza Szimelevic megjegyzése tetszett, és egyéb megjegyzésem is lennének. Az egyik legfontosabb adatvédelmi rendeletet hagyjuk most végre. Én most így gondolom. Nem tudom az önök hazájában ez hogy működik, de az én hazámban késedelemben vagyunk a vállalkozások részéről. A szlovén barátomhoz, Treves úrhoz, vagy Trevesik úrhoz hasonlóan, én se voltam politikus hosszú ideig, és meg kell, hogy mondjam, a vállalkozó, vállalkozásvezető, vállalkozás tulajdonos és vállalkozás alkalmazottja nevében el tudom mondani azt, hogy ugye jogi források rendelkezés állnak a nagy cégeknél, de a kis vállalkozások nagyon-nagyon nehezen tudják megérteni és végrehajtani ezt a rendeletet. És igazából a jogi viták elkerülése a fő céljuk, föltennék még tulajdonképpen magamnak, saját magamnak egy kérdést. Ez most ők ennek az okozói, vagy pedig a maga a folyamat, ahogy ezt próbáljuk bevezetni, ez okozza ezt. Amennyire én értem, a feladatunk, hogy jobban védjük az állampolgárokat, hogy az adatok értékét jobban meg lehessen érteni, és hogy a cégek jobban kezeljék az adatokat. És mit értünk el? Büntetés, fenyegetjük a vállalkozásokat, és változást várunk el. Szerintem nem ez a megfelelő végrehajtási módja ennek a változtatásnak. Amit én javasolnék, hogy ne csak egy törvényt hozzunk, hanem egy útvonalat is alakítsunk ki, hogy hogyan le, történhet a végrehajtás, és mit fogunk mérni. Két év múlva aktív lesz ez a rendelet, az emberek tudni fogják, hogy ez mit jelent, és le, lehet, hogy szükség lesz egy évre, vagy másfél évre is, hogy megértsék a vállalkozások, hogy mi is történik. Egy év múlva már fel fogjuk tudni mérni azt, hogy milyen a végrehajtás. A legtöbb országban még nem is tudják, hogy a helyi végrehajtás hogy fog kinézni. És véleményem szerint ezt így kéne helyesen megtenni. Nagyon le vagyunk maradva, és itt nem csak a saját hazámról van szó, Európa legtöbb országgal lemaradt. Nem a jogi végrehajtás területén, vagy nem annyira azon a területén, azt a parlamentek viszonylag könnyen meg tudják tenni, hanem a tényleges végrehajtás, hogy a vállalkozások megértsék, hogy miről van szó. A vállalkozások fölkészülése a megfelelő folyamatokra az adatvédelem területén. Itt vagyunk lemaradva. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást, úgy gondolom üdvözlendő, hiszen ez hiszen mindannyian szembe kell nézzünk azzal a problémával, hogy jobban kell átlátnunk, értelmeznünk a jogszabályok hatását. Ez a mai ülés is éppen ehhez járul hozzá. Következő hozzászólunk, Kazoboli asszony Görögország, Görög parlamentből. You have to use the microphone. A mikrofonba kell beszélni, asszonyom, A gomb megnyomásával tudja elinteni a másik oldalon. Köszönöm szépen. Szeretném ö, megköszönni a szervezőknek a mai ülés összehívását. Nagyon fontos, hogy a ö, végrehajtás tapasztalatait, illetve arra való felkészülés segítsük. Nagyon gyors technológiai változások tanúi és alanyai vagyunk, és úgy kell változtatni a jogi kereteken, hogy ezt kövessük. 1995-ben jöttek létre ezek az megelőző jogszabályok, akkor még alig-alig létezett az internet. Azóta hatalmas változások adottak. Fontos tehát, hogy új jogszabályok szülessenek, és ezeket egyöntetően hajtsák végre a tagállamokban. Fontos ez utóbbi elem is. Azt is a gyorsan mozgó technológiai cél a folyamatok leszabályozása nagyon nagy kihívás. Hazámban, Görögországban az a jogszabály, amely alkalmazásra kerül majd 2016-os irányelv tartalmazza azokat a végrehajtási intézkedéseket is, melyeket a parlamentünk éppen a következő napokban fog egyébként megszavazni, vagy ezekről szavazni. A jogszabály ö, jobb alkalmazhatósága érdekében. A adatvédelemmel foglalkozó görög hatóság és szabályozó hatóság már most is hatalmas munkatereknek van kitéve. Fontos hogy a költségvetését és a, a személy forrásait erősítsük és bővítsük, hogy képes legyen megbírkozni a megnövekedett feladattal. Az is fontos, hogy a bíróságok, amelyek ugyan függetlenek, mégis szervezeten kell, hogy tájékoztást kapjanak, és képzést kapjanak a, a jogszabály miben létéről és alkalmazásának lehetőségeiről. Köszönöm szépen a hozzászólást! Kaptunk további kék nyomtatványokat, ami azt jelenti, hogy további parlamenti hozzászólók lesznek. A következő hozzászólók az Európai Parlament képviselője, Diaz de Mera úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném szeretettel üdvözölni a nemzeti parlamenti kollégákat, és külön a én hazámból érkező kiváló szakembereket. Nem kötelező kérdéseket föltenni, most eszmecserét folytatunk, ezért én tájékoztatást szeretnék adni a nemzeti parlamenti képviselők számára, illetve egy kérdésem is lesz. Ez a tájékoztatás a következő. Kérem, vegyék figyelembe, hogy az irányelv és a rendelet kidolgozása során az Európai Parlament a jogalkotási munka során abszolút alárendelte magát a rendeletnek és az irányelvnek. Én pontosan arra a munkaterületre szeretnék utalni, amelynek én vagyok a felelőse, az adatfeldolgozás, adatkezelés rendőrségi és bűnügyi témákban. Például, ahogy az elnök is nagyon jól tudja, a Frontex a kilépések, érkezések, Europol, Eurojust, az Európai Ügyészség te szempontjából a saját jogalkotási kezdeményezésünk, illetve jövőbeni jogalkotási kezdeményezésünk lehet, hogy szembe fog menni az irányelvhez. Készen állunk arra, hogy igazítsuk, kiigazítsuk a rendeleteinket és irányelveinket. Ez volt az első megjegyzésem. Biztos megvan az oka, de most négy panelt készítettünk elő, nagy gondossága, de nem értem, hogy Butarelli, az adatvédelmi felelős, miért nincs a meghívottak és az előadók között, sem a délelőtt, sem a délután. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rá fogok kérdezni az IDPS, miért nincs a napi renden, de hát itt főleg a tagállami adatvédelmi hatóságok körét céloztuk meg a végrehajtás feltárására. Foré úr a következő hozzászólónk a belga parlamentből. Merci, merci beaucoup. Je voudrais poser une... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A mikrofon szeretnénk kérni. Szeretnék visszatérni azokra az aspektusokra, amelyeket Enyó asszony vetett fel a gyermekek védelmével kapcsolatban, kiskorúak védelmével kapcsolatban. Egy ONG-nél dolgozom, eh, amely pont eh, ebben a témában nyújt védelmet eh, a polgároknak. Látjuk, hogy elég nagy mozgástere van a tagállamoknak. Milyen szempontokat tud érvényesíteni egy nem kormányzati szervezet, amely a polgárokat pontosan ezen a területen képviseli? Kaphatunk azonnali választ? Uh, thank you for the question. Um, regarding... Köszönöm szépen. Ami a kiskorúak védelmét illeti, nem annyira az életkor sávnak tart, tulajdonítok akkora jelentőséget, most 13 vagy 16 év, ez nem fogja megakadályozni azt, hogy egyre fiatalabbak kerülnek online egy ilyen hálózatba. Most növelni a életkort és a jobb mechanizmus, átláthatósági mechanizmus biztosítása, ez ennél fontosabb szerintem a jobb oktatása, a jobb felkészítés ez elengedhetetlen lenne, ez teszi lehetővé azt, hogy jobb helyzetet teremtsünk a kiskorúakra vonatkozóan. Én nem gondolom, hogy hatékonyan úgy lehet őket védeni, hogy bizonyos mechanizmusokat dolgozunk ki, csak azért, mert annyira nehéz ezt végrehajtani, nehéz az életkort verifikálni minél jobbak a szabályok, annál jobb az eredmény a kiskorúakra vonatkozóan is. Köszönöm szépen. Ányó asszony szeretne még hozzászólni. Igen, a francia parlamentben nagyon heves vita volt ezzel kapcsolatban. Én a 13 évet javasoltam, és én is azt gondolom, hogy az oktatás nagyon fontos szerepet játszik. Most végül 15 évben állapodtunk meg, de igyekszünk jobb információt, alaposabb információt, oktatást adni az iskolákban, a gyerekeket minél korábban feltészik, felkészíteni a digitalizációra és a digitális világra, és ennek, ezen, ennek használatának a kockázataira. Tehát a nemzeti oktatás oktatással együttműködve, különböző szervekkel, különböző minisztériumokkal együttműködve, mindazonáltal a mellette ülőhöz szólok, ön azt mondja, hogy ez akkor nem fontos, de hát mégiscsak fontos, mert jogi jelentősége van, tehát a vállalatoknak, amelyek ezeket az adatvédelmi szabályokat el kell, hogy fogadják, azok számára ennek következménye lesz. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló álló úr Spanyolországból. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék ahhoz a témához, amit a kiskorúak korhatárával kapcsolatban mondtak, bár általánosságban szeretnék megfogalmazni egy megjegyzést. A kérdés, egy, illetve egy aggály tulajdonképpen valós forradalmi helyzet alakul ki. Itt az utóbbi hónapokban ezt a forradalmat érjük az adatvédelem területén. És látjuk, hogy a szabály és a valóság kezd eltávolodni. A rendelet célja, a rendelet filozófiája az, hogy kapcsoljuk össze a reaktív stratégiát és a proaktív stratégiát. A proaktív stratégia, ez a nagy kihívás, amit vállal a rendelet. Ez egy nagy újdonság, és nagyon nagy a reményünk, hogy ez meg tud valósulni. De már kezdenek látszani olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy ez a proaktív stratégia kevésbé hatékony, mint a reaktív stratégia. A francia képviselő mondta, és most nemrég újra elhangzott, hogy a rendelet nem igazán oldja meg a nemzeti jogalkotások különbségét, és például a kiskorúaknál a korhatár az legegyetemben mutatja ezt hiszen az összes lehetséges korhatáról beszélünk, 13 és 16 év között van olyan tagállam, amelyek 13-at választott, van amelyik 14, Franciaország 15-öt, másod 16-ot. Ez jelentős probléma lesz, amikor valóban garantizálni, garantálni kívánjuk a jogszabály végrehajtását. És van is egy példa, itt a napokban merült fel, ami eklatás, a WhatsApp céggel kapcsolatos. A WhatsApp üzeneteket küld a felhasználóknak, és felszólítja őket arra, hogy újra erősítsék meg az egyetértésüket a szolgáltatás használata tekintetében, elismerve, és jelentsék ki, hogy 16 évnél idősebbek természetesen a WhatsApp védve a saját érdekeit, a magasabb korhatár tűzte ki, és akkor úgy gondolja, hogy így formálisan megoldja ezt a problémát. Egyértelmű, hogy az összes 16 év alatti felhasználó, 15, 14, 13, 12, 10 éves, 9 éves felhasználók le, rányomnak, igen, és azt válaszolják, hogy 16 évesek elmúltak és ez annyira egyértelmű, hogy az adatvédelmi hatóságoknak kötelező előírás, hogy a rendeletet végrehajtsák, és a vállalkozásoknak észszerű intézkedéseket kell hozniuk a kor ellenőrzése tekintetében, amikor valaki a beleegyezését adja. Ez egy nagybetűs kihívás, hiszen itt fölmerül az, hogy kialakulhat a bizalmatlansága a felhasználók részéről a szabály tekintetében a most bevezetése kerülő szabály tekintetében, és ilyenfajta hiányosságok már fölmerültek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki hozzászól? Köszönöm. Köszönöm köszönöm a, a hozzájárulás kérdésének felhozását. Ez rámutat arra, mekkora fontosság annak, hogy a nagy, tag, nagy vállalatok a privacy szakpolitikájukat frissítsék a GDPR bevezetése előtti időszakban is. Az, hogy csak úgy letudják, az, hogy valaki 16 éves, az, az nem oldja meg a problémát. Nem szabad persze a 10-13-16 év közötti különbséget lekicsinyelni az online felhasználók körében, ám nem lehet mechanikusan letudni ezt a problémát. A képzés és más garanciák legalább olyan fontosak, mint, mint a, a tiltása bizonyos szerződések megkötésének, mert a gyakorlatban a tiltás úgysem fog így működni. Még egy gyors gondolat. A papapok tekintetében, a vállalati pop tekintetében sokszor kínálnak az állampolgároknak alternatívát, hogy egyetértsenek vele most vagy később. Azonban nem engedi meg sokszor a papap, hogy az ember eltiltsa a jövőben, csak maximum elhalaszthatja az engedélyezését a felugró ablakoknak. Ezt is rendeznék ennél jogilag, miért a GDPR bevezetése kerül, és ez egy igazi probléma. Lehet, hogy logilag nem lehet megtámadni ezt így, de mindenképpen politikai szempontból foglalkozni kell vele. Köszönöm szépen. Zippel, Gomez, Stevens és Netfeld európai parlamenti képviselők vannak a listán. Ha van további nemzeti parlamenti képviselő, kérem, hogy jelezze a kék lappal, hogy beszélni szeretem, hogy Zippel asszony a párt részéről. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatekinteni, hiszen már 2016-ban döntöttünk erről a jogszabályról. Két éve volt a kormányzati szerveknek, vállalatoknak, civil szerveknek arra, hogy felkészüljenek rá. És csak úgy tűnik, az elmúlt csak néhány, néhány hétben kezdtek el sokan fel, kapkodva felkészülni, ez a benyomásom. Különben nehéz volna elmagyarázni, miért történt az, hogy az elmúlt négy hétben a hivatalom rengeteg olyan konkrét kérdést kapott, amelyeket korábban soha. Egyik kérdésem tehát az, hogy volt két évünk felkészülni, és egyik célunk az volt, hogy harmonizáljuk a normákat akkor miért nem történt ez korábban? Hiszen az adatvédelmi ö, jogok már akkor is fennálltak, mikor ez a jogszabály még nem létezett. Most ugye egy standardet szeretnénk Európában bevezetni, amely különösen a kkv számára könnyebbé teszi az alkalmazást, meg persze az állampolgárok számára, hogy a határon átnyúló egységes normát alkalmazzák. Mi a tapasztalatuk a munkacsoportban, meg a tagállamokban való felkészülést illetően? A másik kérdésem a, a szabályozókat illeti, hiszen volt egy olyan sajtónyilatkozat, amely arról szólt, hogy a 24 tagállami hatóságból, akik válaszoltak, 24 szabályozóból csak 17 érzi úgy, hogy eh, készen áll arra, hogy megragadja a GDPR-ból eh, adódó lehetőségeket és feladatokat. Képes, kérdés lesz, hogy a hatóságok mennyire vannak állnak készen arra, hogy segítsék a vállalatokat és más szereplőket. És van még egy kérdés, nem precízen fogalmaz erről a GDPR, de mi a helyzet a képekkel, a, a, az arcképfotókkal, vagy fotókkal? Ha egy csoportképet készítek mondjuk az utcán, vagy egy, egy, egy, egy labdarúgó stadionban magamról, meg emberekkel, használhatom a képeket, keresetek-e pénzt is ezzel a képpel, vagy mindenkinek a hozzájárulása kell, aki látható a képen, akár a háttérben. Talán Jelének asszony és kollégája el tudja mondani, hogy az önök országaiban hogyan értelmezik ezt, vagy még itt váló kérdés ez önöknél is -e. Köszönöm. Most pedig Jelének asszony kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, különösen azt, ami a felkészülést illeti. Nem csak az ön irodáját bombázzák levelekkel, a milyenket is. Az elmúlt két év során is már, ám az elmúlt hetekben és hónapokban még inkább. És egészen meghökkentő az, úgy tűnik, hogy ez egy felgyorsult, úgy tűnik, hogy az égből hullott volna az ölünkbe hirtelen ez a jogszabály. Ausztriában ugyan már 40 éve van adatvédelmi törvény, Ám ez a rendelet az irányelv továbbfejlesztésének egy frissebb folyamata. Egységes standardet igyekszik bevezetni Európában, és ez mindenkinek hozzá kell igazodni, hogy ne lehessen válogatni az egyes tagállami jogszabályok között. És már régen tisztáz, olyan kérdésekről van szó, amelyeket már régen tisztázni kellett volna, és már rég, akár évtizedek ezelőtt rendezni kellett volna, és végeket volna hajtani. Persze felmerül a kérdés, milyen pótlagos feladatok és kötelezettségek adódnak a jogszabályból. Hát sokszor azt mondjuk erre, hogy érdemes elolvasni. A rendelet két éve egy előkészületi szakaszban van, de készen áll, csak egyfajta egy egy ilyen kegyelmi időszak volt ez a két év, de semmi új nem történt azóta. Semmi titok nem volt. A szöveg is ö, nyilvános, nagyon sok nyelvre lefordították, kommentár, kommentált is, értelmezett is nagyon sok nyelven. Az Európai Bíróság is foglalkozott vele. Mindezek ellenére, mint minden más jogszabály és szabály esetében, hogy az alkalmazás majd változtat a dolgokon. Ennyit az előkészületekről. Az, hogy a 24 hatóságból csak 17 érzi úgy, hogy felkészült az alkalmazásra a válaszai alapján. Persze nem tudjuk, hány határon átnyúló eset várható a következő hetekben, hónapokban, években. Nem tudjuk. Ez a bizonytalanság oda vezet persze, hogy sok hatóság ugye ezért nem áll még készen. Ezt persze meg tudom érteni ezt is. Nekem sincs varázsgömböm, nem tudom, hogy az osztrák hatóság végül is helytáll majd, vagy, vagy el, megfelelően felkészült-e a tényleges feladat ellátásra, majd meglátjuk a gyakorlatban. Ennek nem feltétlenül örülök, de tudomásul kell venni, hogy vannak ilyen bizonytalanságok és persze minden kihívást, amely a végrehajtásba adódik, ezt meg kell majd oldjuk. És az 52. cikk 2 bekezdése alapján a, a bizottság ellenőrizhet bennünket, hogy megfelelően látjuk el a feladatunkat, és akkor majd tájékoztatást is kapunk erről. Hogy egy nagyobb megítésű képbe helyezem mindezt, például Ausztriában, ugye egyes feladatok elmúlnak, mások új feladatok jönnek fel. Először van, tehát büntetési hatóságos körünk is van, ez azonban nem igen használtuk eddig. Van egy saját osztály, amit létrehoztunk az új feladatra. Nem tudjuk, milyen terheket kap majd az, az új osztály május 25-től. Hát reméljük eléggé felkészült, előre nem tudhatjuk. És igaz ez a, a, az állami hatóságokra is, meg nemzeti parlamentekre is. És a nemzeti hatóságok feladata. Ez sokszor ugye, ez az előnye és hátránya is a függetlenségnek. Euh, Köszönöm szépen. Több kérdés felmerült. Ami a nemzeti hatóságot illeti, hadd mondjam el, a CNI 78 eh, eh, óta létezik. Ez egy olyan hatóság, ez a francia adatvédelmi hatóság, amelynek eh, alakultak a feladatai, a mandátuma, új technikai, új műszaki feladatok, hogy lehetőségek merültek fel, jogi feladatok merültek fel, új munkatársak jöttek. Ez ezzel az új szöveggel, vagy ezzel az új jogszabályjal a mi feladatkörünk bővül, a hatáskörünk bővül, ehhez további költségvetésre van nyilván szükség, ez egyértelmű, forrásra van szükség, ezt, ezt mindannyian tudja. Tehát valóban igyekeztünk elérni azt, hogy a hatóságunk a következő években a kapacitását növelhesse két éve készülünk erre az új feladatra, iránymutatásokat dolgozunk ki, videókat készítünk, konferenciákat szerveztünk, tájékoztatást adunk e- emellett, igyekszünk a civil társadalommal is kapcsolatot képíteni. E, itt vannak szakértői közösségek, szakszervezetek, egyesületek. Mi parlamenti képviselők is igyekszünk ezt a szöveget hát reklámozni a vállalatoknál. Persze más a cégek, vállalkozások felkészülése az új jogszabály végrehajtására a méretüktől függően is, de a mi hatóságunknak nagyon fontos kísérő szerepe van, és ez erre mindig is koncentrált, és a jövőben is ezt teszi majd. Úgy gondoljuk, hogy nem lesz egy rigid átállás, de az elkövetkezendő hetekben, hónapokban ez a fokozatos átállás szépen folytatódik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egy megjegyzésem lenne még. Ami a véleménynyilvánítás szabadságát illeti, ott a 85-ös cikk, itt a tagállamoknak is vannak még feladataik. Franciaország szempontjából itt még a fényképekhez fűződő jog is, a képekhez fűződő jog is felmerül, itt is engedélyt kell adni gyermekek esetében, stb. Tehát ez is egy fontos téma. Ez a szöveg az adatvédelmi adatvédelmi alap jogszabály ugyan új, de Franciaországban más as, egyes aspektusai már léteztek. Jó, köszönöm szépen. Akkor folytatjuk az európai parlamenti képviselők hozzászólásait. Eszken asszony következik Németországban. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mindennyian nagyon nagy izgalommal várjuk azt, hogy ezek a különböző mozgásterek hogyan valósulnak meg a gyakorlatban, hogyan mérlegelnek az egyes tagállamok. Fontos fontos hír Németországból, hogy egy autós kamera felvételeit egy, egy bírósági eljárásban bizonyítéknak tekintik, de ez tulajdonképpen egy baleset miatt történt, tehát nagyon érdekes jogi mérlegelések merülnek fel ezzel kapcsolatban a kamerák felvételének bizonyításban való figyelembevételével kapcsolatban. Más tagállamokban is Hát van bizonyos nyugtalanság, miután két év állt rendelkezésre a felkészülésre. Minden esetre felmerül a kérdés, hogy a hatóságok milyen gyorsan fognak szankciókat kiszabni, büntetést kiszabni, pénzbüntetést, valószínűleg hatalmas ügyvédi levelezés kezdődik majd, különböző leveleket küldenek majd a levelek, felszólításokat, fizetési felszólításokat, tehát ennek majd egy nagy hulláma fog valószínűleg beindulni. Köszönöm szépen. Martin Tuledano következik. Spanyolországban. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyértelmű, hogy egy olyan témában hozunk szabályokat, amely él, amely fejlődik, adatvédelmi jogszabály minden országban létezik, ami többé-kevésbé hatékony, de nem homogén a tagállamok szintjén. Ez egy nagy előrelépés, nagy impulzus, és biztos, hogy nem ez az utolsó lépés. Biztos, hogy ki kell igazítanunk majd ezeket a jogszabályokat. Egy sor gondolatot szeretnék önökkel megosztani. A spanyolországi kongresszus szóvivőjeként szeretnék most hozzászólni. Diaz de Meira úr is említett ilyen témákat. Sokat beszélünk az irányelvről, elnézést, a rendeletről, a 680-asról, illetve a 681-esről, ami az adatvédelemre vonatkozik, nyomozásokra, európai ügynökségeken keresztül, akár büntetőjogi, akár rendőri szervezetek bűncselekmények elleni tevékenységéről. Végig kell gondolnunk azt, hogy vannak olyan igények, adatvédelmi igények, amelyeket előírunk a magánvállalkozások számára, ezek ugye szolgáltatást nyújtanak, de természetesen gazdasági eh, haszonért dolgoznak. Meg kell pontosan különböztetnünk, hogy mi a közérdek, akár ügynökségi, akár állami közérdek, és eh, ilyenkor is nagyon gondosan kell kezelni az adatokat, de itt eh, jogi teljes jogi felügyeletre van szükség azért, hogy el lehessen kerülni a bűncselekmények végrehajtását. A kiskorúkkal kapcsolatban itt a kollégám, Rado kollégám is említette, a, vannak polgári jogi szabályok és kereskedelmi szabályok is, amelyek megtiltják a kiskorúakkal való szerződéskötést. Azt is figyelembe kell venni, hogy néhány ilyen csatlakozási szerződés a hálózaton keresztül, platformokon keresztül, ilyen esetben a kiskorúaknak külön védelmet kell biztosítani mert ezek a szerződések, amelyeket aláírnak, a nemzeti jogszabályok alapján is semmisek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Gomez asszony, a szocialisták részéről tessi. Köszönöm szépen. A lett kollega hozzászólására szeretnék reagálni. Ő azt kérdezte, hogy a tröszt ellenes jogszabályt ne gondolkodjunk el, hogy a nagy platformok általi visszaélést megakadályozzuk. Teljesen egyetértek, szerintem is szükség van erre, ennél többre is szükség van. Adóztatásra van szükség, ez egy kulcsfontosságú kérdés. Nem csak arról van szó, hogy a domináns piac uraló helyzet visszaélését megakadályozzuk, hanem együtt kell működni a KKV-kkal is ebben a, ezen a területen. Azt hiszem nagyon fontos, hogy mi jogszabályalkotók a feladatainkat komolyan vegyük ezen a területen az Európai Parlament képviselői konkrét ajánlásokat kérünk, egyeztetünk az Európai Bizottsággal, amely javaslatokat tesz a digitalizáció területén. Ez egy olyan terület, amelyben megduplázhatjuk az adatvédelmi alaprendelet hatását, ennek a globális ütőképességét. Tulajdonképpen a digitalizációs hatás mögé nyúlunk ezzel. Az én kérdésem a következő, kedves elnök úr. Tudjuk, hogy ez az adatvédelmi alaprendelet, ez általánosan egyetemesen érvényes kell, hogy legyen. Azt is tudjuk, hogy azon kapacitás, hogy, hogy tudjuk, hogy mi történik a polgáraink adataival, mindenféle platformokra kerülnek ezek a világszerte, nem csak az úgynevezett piacorientált világban, ahol valahogy botrányok berülhetnek fel, mint a Cambridge Analytica, de mondjuk, mi van az Alibabával? vagy más vállalkozásokkal, amelyeknek a kínai törvény szerint az általuk kezelt adatokat Kínában kell tárolniuk, akkor ott mi lesz? Az én véleményem szerint az Európai Parlament és az nemzeti parlamentek ezt nem ignorálhatjuk ezt a témát. A kormányok, sok kormánynak kapcsolatai vannak ezekkel a cégekkel, és az európai polgárok adatait adják, bocsátják rendelkezésre. Tehát ez az egyik kérdés. Gondolkodtak -e ezen? Mit lehet tenni ebben az ügyben? Aztán kollégák ugye azt mondták, hogy ez a bírák, vizsgálóbírák, ügyészek képzését teszi szükségesé. Egyetértek, persze ezt folytatni kell. A fel kell készíteni őket ennek az alaprendeletnek a végrehajtására. De mi, hogyha tagállamok felelősek valamiért? Például ezt a potrányt, mint ami Indiában is folyik a Harar programmal kapcsolatban. Ez egy nemzeti azonosítási program, és maguk az állami tisztviselők azok, akik visszaélnek a polgárok adataival mindenféle célokra, csalás, stb. Hogyha az állam felelős az a polgárok adatbázisaiért, eh, akár a TB adó, személyigazolvány témában, és ezzel visszaélnek. Hát ezzel kapcsolatban lehet, hogy a GDPR, tehát az alaprendelet bizonyos egyetemes szabályokat hoz, de hát ezek az ügyek a bíróság elé fognak kerülni. Ezen gondolkodtak el nemzeti hatóságok akkor, amikor e, a GDPR rendelet e, végrehajtását készítik elő. Elnök, köszönöm szépen. Először is e, a képviselők hozzászólók listáját szeretnénk kimeríteni, és utána hallgatjuk meg a válaszokat. Stevens asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Sok mindenről beszéltünk, és szeretnék még egyszer visszatérni arra a kérdésre, hogy most itt van egy adatvédelmi alaprendeletünk, de emellett az is felmerül, hogy hogy tudjuk garantálni azt, hogy ezt egységesen értelmezzék. 28, hamarosan 27 tagállamunk lesz, és ezeknek vannak ugye adatvédelmi hatóságaik, a nagy tagállamoknak, kis tagállamoknak, de nem mindegyik rendelkezik ugyanazokkal a forrásokkal. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt az, az értelmezés nagyon fontos kérdés. Milyen szerepet játszik itt az európai felügyeleti szerv? Beavatkoznak, hogyha látják, hogy egy ország például rossz irányba indul az értelmezés tekintetében? Az együttműködés megtörténik-e? Lesz-e valamilyen eljárás ezzel kapcsolatban? Beszélhetünk-e közösen majd az értelmezési problémákról? Az Európai Bizottság játszik -e ebben szerepet? Biztosítja-e azt, hogy egységes legyen az értelmezés? És mi a helyzet, a kis vállalkozásokkal? Erről már egy kicsit beszéltünk, e, például közhasznú szervek esetében, önkéntes csoportok esetében. Ők ezeket a kötelezettségeket hogyan valósítják meg? a kis szerveket hogyan lehet támogatni. Azt hiszem, hogy ez is egy fontos téma. Aztán emellett Beszéltünk képzésről, oktatásról, átképzésről, de itt van egy fontos csoport, akiket elfelejtettünk, az idősebbek kérdése, az idősek, nyugdíjasok kérdése illetve nem, rosszul mondom, nem az idősekről van itt szó, hanem a szülőkről, a szülők, akik ugye felelősek a e, gyermekeikért, akik a gyermeküket kísérik, készítik fel. Hogyan tudjuk, seg- hogyan tudjuk segíteni az, a szülőket? Nagy vállalkozások, például a Facebook, lehet, hogy bizonyos Mm, hát megkerülő stratégiát dolgoznak ki erre. Úgyhogy mindig is van lehetőségük arra, hogy kikérüljék ezt a témát. Úgyhogy nagyon érzékeny ez az egyensúly. Kérdezem, hogy önök ezt hogy látják. Köszönöm szépen. Egy hozzászólónk van még, egy nemzeti parlamenti hozzászólónk. Minden um, asszony Spanyolországban. Gracias. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy itt a végén is fölvett a felszólók listájára. Ez a rendelet, amely néhány napon belül hatályba lép, fontos, lényeges változást jelent. Alapjogok garanciája szempontjából a szolgáltatók szintjén és a hatósági felügyelet tekintetében is. Spanyolországban jelenleg tárgyalja ezt a témát a parlament, méghozzá a kongresszus szintjén most már több mint 350 módosító indítványt nyújtottak be, és reméljük, hogy a bizottságnak majd benyújtható jelentés össze fog állni. A kérdésem az, ahogy Rádó képviselő is ezt hangsúlyozta, hogy a szabályt kell a valósághoz igazítani. Van-e javaslatuk, van-e ajánlásuk olyan országok számára, amelyeknek van ilyen jellegű jogszabályuk, Mm, rengeteg tapasztalatuk van e tekintetben, és hogy ezeket a javaslatokat hogyan lehet beilleszteni a szövegbe. Thank you very much. Um, the next... Köszönöm szépen. Intvelt asszony a következő, az ALDE frakció részéről, Európai Parlamenti Képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömre szolgál ez a mai eszmecsere. Emlékszem, milyen sok, rengeteg találkozót tartatunk azért, hogy ezt összehozzuk ezt a rendeletet. Gyakorlatilag 2012-től kezdődően dolgoztunk ezen, bár akkor még nem volt javaslat előttünk, úgyhogy nagy örömre szolgál az, hogy a GDPR nagyon nagy figyelmet kap, a Cambridge Analytica-nak köszönhetően is nagyon jó kampányt végeztek a GDPR érdekében. Amint csodálkozom, sok felszólalóhoz hasonlóan nagyon sok kérdésünk van. Nekem is sok kérdésem van a tekintetben, hogy aggát jelent a személyek, az emberek számára. Mit fog jelenteni a GDPR, milyen bonyolult kötelezettségeket fog jelenteni. Szerintem arra kell emlékeztetni az embereket, hogy ahogy Birgit Szippel is mondta, nem a nulláról indulunk, 95 óta már van egy érvényes irányelvünk, ami aggályos számomra, hogy úgy tűnik, hogy annyira alacsony az ismeret szintje, és a végrehajtás annyira gyenge, hogy az embereknek semmi elképzelése nincs arról, hogy már eddig is működött az adatvédelem. Hogyha valakinek ma van egy vállalkozása, és fölébred, és azt látja, hogy most adatvédelmi jogszabály most lép életbe, akkor mit tett az elmúlt 20 évben? Ez aggályos számomra, mert ez azt jelenti egyértelműen, hogy mi sem végeztük meg fel a munkánkat, hiszen az emberek nem tudják, hogy van ilyen jogszabály. Ezt a tanulságot le kell, hogy vonjuk. Az a benyomásom, hogy sok félreértés is él még. Sokan úgy gondolják, hogy kötelező számukra nagyon magas standardok teljesítése, bonyolult szabályok végrehajtása. Nem mindenkinek kell ezt megtennie. Van, akinek egy péksége van, egy kis szatócsüzlete van, akkor valószínűleg nem ugyanolyan standardoknak kell, hogy megfeleljen, mint mondjuk a Facebooknak. Ez is egy olyan üzenet, amit el kell, hogy juttassunk az embereknek. Nyugi, nem annyira nehéz ez. És ami a számomra, és ma délután ez lesz a témánk, de sajnos nem tudok itt lenni az ülésem, a végrehajtás szintje az irányelv Nek, Ez valójában egy csomag volt, egy csomagról van szó, és nagyon aggályos számomra, hogy az irányelv végrehajtása nullához közelít. A tagállamok nem igyekeznek a végrehajtás szintje. Miért van ez így? És tényleg szeretném ösztönözni az itt ülő nemzeti parlamenti kollégákat arra, hogy hangsúlyozzák ezt a nemzeti parlamentben, hiszen a végrehajtási határidő már gyakorlatilag be is következett, úgyhogy meg kell vizsgálnunk ezt a kész kérdést, és fontos, hogy a tagállamok gyorsan teljesítsenek, és ha nem, akkor pedig kötelezettségszegési eljárást kell indítani. Köszönöm szépen! Még egy felszólalónk van, egy nemzeti parlamenti képviselő, Mikolácsik úr, Lengyelországból. Köszönöm szépen! tisztelt képviselők! A fiatalokkal, kiskorúakkal kapcsolatos megjegyzések nagyon is relevánsak, és ezeket a témákat meg kell, hogy beszéljük. Ez nehéz a valóságban végrehajtani az ilyenfajta szabályokat. Csatlakoznék az előttem szólóhoz. A tájékoztatás szintje az adatvédelem területén valójában nagyon alacsony szintű a lengyel szenátusban felállítottunk egy Vilta és világban a kiskorúak szerepe nevű munkacsoportot, és itt is beszélünk az adatvédelemről, az személyes adatok feldolgozásának az átláthatóságáról. Az átláthatóság rendkívül fontos kérdés. Az adat feldolgozásra vonatkozó információkat úgy kell kialakítani, hogy azok könnyen érthetőek legyenek, és ez különösen igaz, amikor kiskorúakra számára, kiskorúaknak szóló, vagy kiskorúakról szóló információkról van szó. Fontos a szülők szerepe, a szülőknek kell ismerniük azokat a veszélyeket, amelyek a személyes adatok felhasználásával kapcsolatosak, illetve a személyes adatok kezeléséhez. A Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium számára készítünk elő most egy levelet, a GDPR végrehajtása témájában. Támogatnunk kell a tájékoztatási tevékenységet, a vállalkozók számára szóló tájékoztatást is. Mindenképpen strukturális megközelítést kell végrehajtani és követni. Az információkat nem egyszer, egy alkalommal kell közíteni, hanem széles körben és folyamatosan kell végeznünk a tájékoztatási munkát az oktatókhoz, a szülőkhöz és a tanulókhoz is külön kell fordulnunk, főleg a kiskorúakról nem szabad megfeledkeznünk, és az őróluk szóló adatok védelméről. Úgy gondolom, hogy az adatvédelem rendkívül fontos és prioritást érvező kérdés. Ahogy el is hangzott, szisztemikus megközelítésre van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban Holmájer asszony az EPP részéről. Köszönöm, elnök úr. Először is a német tulajdonság az, hogy néha el is olvassuk azt, amit az Európai Bizottság kiad, és január végén kiadott a bizottság a jobb védelem, jobb lehetőségek, iránymutatás, az adatvédelmi alap szabály alkalmazása címmel egy dokumentumot. Ha őszintén fogalmazok, ennek olvasattán és utánolvasva például annak, hogy az adatvédelmi specialisták és a 22 cikk bizottsága, meg a Deutsche Bizottság máig az iránymutatások tekintetében a profilírozás, beleegyezés, átláthatóság, certifikáció, arányosság, kötelező internetes előírások, adatvédelmi előírások aztán a feldolgozás, fel, fel, és itt tovább témákban ezeket a guideline-okat még mindig nem írták meg, ezek még mindig nem, nem léteznek. Az Európai Unióban nekünk is egy kicsit jobban kell erőlködnünk. Az Európai Bizottság valamiképpen valamiféle egységességet, ha megcéloz, akkor maga is kell, hogy iránymutatást nyújtson, ahogy ezt eddig nem tette. Másodszorban, ha a vállalatok évek óta ezzel kell foglalkozzanak, ugye nagy vállalatokból indulunk ki, ám a kis KKV-k ne, nem bírnak olyan nagy ügyvédi kapacitásokkal, hogyha egy kis cégnek 8 munkatársa van, nincs saját ügyvédje vagy jogásza, aki igazítja majd a vállalat munkáját a, a szab, az új szabályozáshoz, és ha valaki nem jogi képzettségű, akkor nem is tudja ezt, ezt maga elintézni. Tehát itt az állam kell, hogy belépjen, segítséget nyújtson, vagy az adatvédelmi biztos révén, nem Németországban például 16 szövetségi államban 16 adatvédelmi biztos külön-külön jogértelmezést bír. Ha csak Németországban 16 értelmezés van, akkor el tudjuk képzelni, mi van európai szinten. Holott egységességre volna szükség. Éppen ez a cél. Úgyhogy úgy gondolom, mondták többen is, hogy a jövőre kell orientálódnunk, és persze a kisvállalatok igényeihez igazodva hozzájuk kell eljuttatni ezeket a dolgokat, és támogatni őket az alkalmazásban a tagállamokban is, hiszen vannak olyan vállalatok, amelyek le kellett kapcsolják a homepage-üket, mert attól féltek, hogy panasz, be, bepanaszolják őket, megsértik a jogszabályt, ezért kénytek levenni a weboldalukat. Ez így irracionális. Egy, egy pékmester nem ö, értelmezheti a jogot, az, nem tudja, hogyan kell ö, igazodnia, mikor egy weboldalt nyit meg. Tehát nem lehet elvárni ezt a kisvállalkozásoktól. Tehát eh, jöjjünk le a magas lóról, megképzeljük azt, hogy mindenki nagyvállalatban dolgozik, vagy jogi szakértő. A napi élethez kell igazodni a jogszabályalkotásnak és végrehajtásnak, és segíteni kell a kisvállalatokat. És nem csak ö, ö, korholni őket, hogy nem foglalkoztak eleget az adatvédelemmel. We now turn... Köszönöm szépen. Most akkor a panel tagjaihoz fordulok. Kérem mindkettőket, hogy zárják le röviden a vitát, és reagáljanak a kérdésekre is. Köszönöm szépen. A nekem hozzám intézett kérdésekre reagálnék először is. Először egy Gomes asszony kérdése arra vonatkozóan, hogy mi, a, mi akkor, hogyha maga az állam a hibás. Hát az egyes a maguk a, a hatóságok is be kell tartsák a standardeket, ők nem kivét, kapnak kivételt, ez magától értetődő, és ezeket a hatásköröket, amelyeket meghatároz a rendelet, illetve az irányelv, be kell tartsák, és alkalmazniuk kell tagállami szinten. Aztán felmerült a kérdés a jogértelmezést illetően, a közös jogértelmezés, meg a kicsi meg nagy hatóságok közötti különbség, hogy az európai adatpénzbiztosnak milyen szerepe van mindebben, és mi az Európai Bizottság szerepköre mindebben, kérdezték. Természetes az, hogy már most is azon dolgozunk, hogy egy koherens jogértelmezést érjünk el az irányelv rendelkezéseit illetően. Persze nem csak e, feltétlenül vállalunk ezt a feladatot, és a rendeletet a tagállamokban egy öntetően kell alkalmazni, erről nekünk kell gondoskodni. Az Európai Adatvédelmi Biztos, az Adatvédelmi Bizottság tagja is, tehát azon csapatnak a tagja, amely működik a hatóságnál. Az Európai Bizottság szerepe meghatározott a rendeletben, és iránymutatásokat kell kidolgozzon, véleményeket kell formáljon egyes témákban. Ez esik a bizottságra tehát, mint feladat. Felmerült a kérdés, hogy kis szervezeteket hogyan lehet támogatni, amennyire tudom elviekben. Minden adatvédelmi hatóság Európában egyrészt a weboldalakkal foglalkozik. Ausztriában például a nem jogászoknak is kiadtunk a jogi képzettséggel nem bíróknak is iránymutatásokat, amelyek e, ezt sokan alkalmaznak, és van egy kérdőív is, e, amely alapján belőhető, hogy melyik jogszabály kire vonatkozik a gyakran feltett kérdések oldalán, és van egy e, hírlevelünk is, amely jól értelmezhető módon tájékoztatja a felhasználókat. Tehát ez minden jog, anyagra igaz, hogy, hogy jogi háttér nélkül is értelmezhetők legyen a jogszabály. A képzés, utánképzés, gyermekek képzése, szülők képzése témájában a kiskorú gyermekek szülei feltételezhetően abba a korsávba esnek, akik már ismerik az internetet, és a korhatárt illetően sokan vannak, akik nem tartják be az adatvédelmi szabályokat. És ilyen esetben csak a büntető, büntetés segíthet. Nagyon sok vállalat esetében Egyes cégek ugye nem tartották be a szabályokat, ezek azonban eddig nem voltak észlelhető mértékűek, Fontos, hogy láthatóvá tegyük azokat, akik nem tartják be a szabályokat, és, és ez nem csak a nemzeti adatvédelmi hatóság feladata, hanem egy társadalmi, ö, szociális társadalmi feladat is. Ezt önök jól tudják az Európai Parlamentben. Az utolsó, Holmeyer asszony Németországból tette fel a kérdést, az iránymutatást illetően. A 29. cikk bizottságában már 14 irányítás született, ezek fenn vannak a weboldalon, és az Európai Adatvédelmi Biztos oldalán is ott vannak. Most kerültek föl, korábban senki nem ismerte ezeket. Ugye áprilisban került. Január és április között az Európai Bizottság nem látta a feladatát. Nem akarok ellentmondani önnek, képviselő asszonyám, saját tapasztalatomból tudom, hogy a weboldalon már régóta fönn vannak a 22 es cikk bizottságának weboldalán ezek az iránymutatások. Az elmúlt másfél évben, ahogy jóvá hagyták őket, felkerültek a weboldalra. A másik pedig, ugye a kisvállalatok, a pékmester példájával, eh, hogyan tudják betartani jogszabályokat. Ugye az a, az a félelem, amelyek, amelyet egyes vállalatok éreznek, az nem, a, nem az adatvédelmi alap jogszabályból adódnak, hanem egyes kereskedelmi kamarák tagjai kötelező tagságúak Ausztriában a vállalatok a kamarákban, és a kamarák sok támogatást adtak. Ám ezek egyes, egyes vállalatok számára ezek túl, túl kevés, de van, akinek minden kevés, bármit is kap, és az adatvédelmi alapszabályban nagyon vonatkozóan nagyon sok vállalat, amelyek úgy kell betartsák a jogszabályokat, hogy azok állnak. Persze a büntetések nem olyan hatalmasak még mindig, tehát nem kell rettegni ettől, ám a lényeg az, hogy az arányosság elvében mindent figyelembe vegyünk. Mindenki kell, hogy törekedjen arra, hogy betartsa a szabályokat. Itt nem, ugyanúgy, nem, persze nem vehetjük egy kalap alá a, a, a, pék, pék, a pékmestert és Zuckerberg cégét, és nem szabad kiönteni a fürdővízzel a gyereket. Köszönöm szépen, Jelenek asszony. Jim Lovics asszony a szó. Köszönöm szépen, olyan sok témát szeretnék említeni, de ezek közül kiválasztottam a hármat, a három legfontosabbat. A trösztelenes szabályozás a platformok esetén úgy gondolom, hogy ez a következő nagy harc, és remélem, hogy itt a parlamentben ez meg fog valósulni, és Európai Uniós témaként tudjuk ezt kezelni. A parlamenti képviselőket szeretném arra emlékeztetni, hogy eh, a vállalkozások esetén ugye igazából már platformokról kell, hogy beszélünk. Igazából az interoperabilitást kell, hogy megvizsgáljuk, meg kell próbáljuk megnyitni a platformokhoz való hozzáférést, anélkül, hogy tönkretennénk a versenyképes szolgáltatások számára, és hogy a emberek nagyobb garanciákkal és magasabb szintű standardokkal tudják használni ezeket a szolgáltatásokat. Gomez asszony felszólására reagálnék ezzel sok felszólalás mögött látom azt a félelmet, hogy a kis szervezetek, kis vállalkozások számára nehézséget fog okozni a rendelet. Attól félnek, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást. Egyetértek Jelinek asszonyal, hogy egy sor forrás iránymutatás rendelkezésre áll, és ide tartoznak a nem kormány szervezetek, például a mi hálózatunk által biztosított információk, ami hiányzik az egy jelentős kampány, és mi nem kormány szervezetként ugye ezt nem tudjuk megszervezni. Megmondom önöknek őszintén, hogy az elmúlt két évben több nem kormány szervezeti csoporttal próbáltuk ezt elérni. A, próbáltuk felhívni az Európai Bizottságot, hogy ezeket a csoportokat segítsék az ilyen kampány szervezésében, és mindig nem nemleges választ kaptunk erre. Nem értem, nem tudom megmagyarázni, hogy ez miért nem történt meg nem értem azon testületek részéről, amelyeknek megvan a költségvetés az ilyenfajta tevékenységek szervezésére. Nem értem, hogy miért nem szerveztek egy nagy kampányt a GDPR-ral kapcsolatos tájékoztatás érdekében. Szerintem ez egy jelentős hiba, és emiatt alakult ki mindenféle félretájékoztatás. Végül reagálnék Intvelt asszony felszólalására. Egyetértek azzal, hogy jelentős kihívást jelent, ez a GDPR rendelet végrehajtása a saját hazámban is, ez igaz, csak két héttel ezelőtt lett közzétét, került közzétételre a törvény tervezet, még csak nem is a törvény, és végül is ez ellentmond az irányelv elvének, hiszen mi magasabb szintű standardokat ki kell érni a mostaniakhoz képest, beleértve az összes jó végrehajtó szervezet, tehát a rendőrségen túl bármi más olyan szervezetet, ami végrehajtó szervezet kiveszünk a hatály alól. Tehát ez valóban egész rosszul alakulhat, mint hogy ez igaz az én hazámra is. Az Európai Bizottság sajnos nem tudta megelőzni ezeket a problémákat. Aztán a adminisztráció, a közigazgatás számára is vannak kivételek, ugye a tagállamok döntenek erről is, és lehet, hogy ezt az Európai Parlament, illetve a bizottság majd jobban tudja monitorozni a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ennyi asszonynak adom meg a szót. Utolsóként köszönöm, elnök úr. Meg kell, hogy állapítsam a vita alapján, hogy nagyon sok a közös aggályunk ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban tovább fogunk együtt dolgozni a nemzeti parlamentekben és az európai parlamenti kollégákkal is azokon a témákon, amelyek a legfontosabbak. Hasonló módon az Európai Bizottság számára is jelentős koordinációs feladata lesz a nemzeti hatóságok szintjén annak biztosítása érdekében, hogy az értelmezés ugyanolyan legyen, és hogy megfelelő legyen a végrehajtás. Ezek lényeges kérdések. Hogy reagáljak néhány kérdésre is a KKV-kkal kapcsolatban, úgy gondolom, hogy az az üzenet, amit továbbra is hangsúlyoznunk kell, az az, hogy az egyik alapvető elve ennek a rendeletnek, ami egy új elv a régi rendelethez képest és a nemzeti jogszabályhoz képest, hogy a kockázat elemzésen alapul minden. Tehát a, nem is kell összehasonlítanunk a pékséget a Facebookkal. Két külön világról van szó. Ezt kell, ezt az üzenetet továbbítanunk és megértetnünk. A jó gyakorlatok és a jó gyakorlatok cseréje nagyon fontos, a hatóságok szintjén is. Most egy folyamat elején vagyunk, amit tovább kell majd monitorozni, biztosítanunk kell azt, hogy jó úton haladunk, és ha lehet egy kívánságom mindez a kapcsolatban, amit elhangzott, és a mellettem ülő kolléganő részéről is elhangzott a kapcsolatban, hogy esetleg ezeket a szövegeket összehasonlíthatná, akár a szakbizottság, akár a parlament vállalhatna egy ilyenfajta munkát, hogy megvizsgálják, hogy ténylegesen melyek azok a témák, amelyek kérdésesek, és fontos lenne, hogy a jövőben is a konvergencián dolgozunk. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönök minden hozzászólást. Ez az első panel volt. Jelenleg asszonynak már el kellett távoznia, és most szeretném megkérni a második panel felszólalóit, Judika Fán urat, Lük Hendrix urat és Pascal Zeli asszonyt, hogy fáradjanak ide a pódiumra. A második panelünk témája szintén az általános adatvédelmi rendelet végrehajtása. A magánszektorra való hatás, beleértve a KKV-kat is, Ugye az első panelban is már beszéltünk ezekről a témákról, de most egy kicsit részletesebben tudunk majd ezt még cserélni ezekről a témákról. Úgyhogy amint kijönnek a pódiumhoz a felszólalók, megkezdjük a második panelt. Okay, uh, dear ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Akkor most megkezdjük a második uh, panelt a mai parlament közi bizottsági ülésünkön. A témánk az adatvédelmi csomag végrehajtása. Itt uh, ebben a panelban szeretném üdvözölni a pódiumon Zsudike Fánurát aki az Ubisoft tanácsadója, Luke Andrix urat, aki a vállalkozási politika és külügyek igazgatója, a kis és középvállalkozásokat képviseli. Pascal Zseli urat is üdvözlöm, a Schneider Electric adatvédelmi csoportja részéről. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és anélkül, hogy tovább húznám az időt, át is adom a szót az első felszólalónak. Szeretnék eh, emlékeztetni mindenkit arra, hogy most eh, sárga papírt kell kitölteni, hogyha valaki szeretne felszólalni. A, tehát ez a nemzeti eh, képviselőkre érvényes. Természetesen a parlament, európai parlamenti képviselők elég, ha nekem jelzik, hogy szeretnének hozzászólni a témához. 10 perc a szó. Köszönöm szépen, köszönet mindenkinek, és köszönöm a meghívást. Az Ubisoft nevében nagy örömünkre szolgál, hogy részt vehetünk ezen az eszmecserén. Rendkívül fontos az adatvédelem témája számunkra, és konkrétan a GDPR. Ez az új európai rendelet olyan fontos értékeket tartalmaz, amelyek a demokráciához kapcsolódnak, a személyes adatok védelme, a magánélet tiszteletben tartása. Az Ubisoftnál mi a GDPR bevezetését lehetőségként tekintjük. Az állampolgárok, az egyének számára ugye ez egy fontos védelmet fog jelenteni. A pozitív oldala a GDPR-nek, hogy rávilágít a személyes adatok fontosságára, hiszen most Európa felhívja a figyelmet az adatvédelemre, a GDPR, a GDPR egyre inkább homogén megközelítést fog alkalmazni a személyes adatok tekintetében. Mert Európában az adatok, személyes adatok megközelítése az önálló értéket jelentett eddig, ugyanakkor az óceánon túl más a koncepció. És örülünk annak, hogy Európa ezt az utat választotta, és ez lehetővé teszi a, a, az, hogy fokozzuk az adatvédelmet. Az Ubisoft bemutatásaként elmondanám, hogy mi videójátékokat készítünk most már több mint 30 éve, 13 ezer alkalmazottunk van az egész világban, 40 stúdiónk van a több 5 kontinensen, jelenleg 500 millió játékos használja a mi termékeinket, PC-n, laptopon, mobiltelefonon, és a célunk az, hogy a lehető legjobb tapasztalatot biztosítsuk, a lehető legjobb kalandot biztosítsuk, és a mi motunk az, hogy love egyenlő joy plus trust, vagyis a szeretet, az a élvezet és a bizalom együttese. Ezért fontos számunkra, hogyha valaki videójátékot készít, az azt jelenti, hogy egy új világot, új történeteket állítunk föl, és ehhez viszont személyes adatokra van szükség mindenképpen. Ezért ugye fontos, hogy, a több, hogy fokozottabb legyen az átláthatóság a játékosok tekintetében. A reputációnkat meg tudjuk erősíteni, mi lehetőségnek tekintjük ezt a változást, jobban fel tudjuk mérni a fel tudjuk, terepet, fel tudjuk mérni a terepet, itt ez egy versenyelőnyt fog jelenteni a számunkra. Hogyan is köve, közelítjük mi meg a GDPR végrehajtását? Először is meg kellett, hogy erősítsük a csapatunkat, az adatvédelemmel és a személyes jogokkal foglalkozó szakembereinket. Aztán felállítottunk egy térképet, biztosítani kívánjuk az átláthatóság fokozását és az ellenőrzés lehetőségét. Aztán munkacsoportokat állítottunk föl a cégen belül. Ami a csapat megerősítését illeti, ez az alkalmat megragadtuk, és hát ahogy elhangzott, a KKV-k számára lehet, hogy ez egy komplex feladat. Munkacsoportokat állítottunk fel informális szinten is, az Ubisofton belül, itt például hetente informális módon, vagy igény szerint találkoznak ezek a csoportok. Itt végül is belső kapcsolatot próbálom kialakítani az ellenőrző eszközök tekintetében. A következő napokban fogunk bevezetni egy programot, a, és a következő hónapokban már ez működni is fog. Az e-privacy esetén ugye most már majd irányelvről lesz szó. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az e-privacy-t nem vezetik be ugyanakkor, mint a GDPR-t, hiszen próbáltunk előbelépni annak, amit majd az e-privacy fog jelenteni. Lehet, hogy túlságosan előre lépünk, nem tudjuk, lehet, hogy a verseny szempontjából ez nem tudjuk, hogy előnyös vagy hátrányos lesz. Minden esetre fontos, hogy a játékosaink esetén a bizalmat meg tudjuk erősíteni aztán a, folyamatosan fölmérjük az adatainkat, és nagyon sok adatbázis áll rendelkezésre, ez gondolom mindenhol igaz, az önök számítógépére is, a levelező programjaikra is igaz. Nagyon komplexek ezek az adatok, de ez érdekes is, hiszen örülünk annak, hogy a személyes adatok védelme meg fog erősíteni, hiszen vannak olyan két, kétes esetek, amikor nem tudjuk, hogy kihez, hova tartoznak ezek az adatok. Mi viszont versenyelőnyként tudjuk ezt kezelni, hiszen jobban tudjuk majd a játékainkat fejleszteni, jobban be tudjuk azonosítani ezeket az adatokat, jobban tudjuk a térképet, térképet kialakítani. És fontos számunkra, hogy felhívjuk a figyelmet az adatvételemre, hogy elmagyarázzuk ezt. A GDPR-nek köszönhetően az összes közvetlenül vagy közvetettel megszerzett adat esetén, ugye fontos, hogy be tudjuk azonosítani, hogy ez valóban személyes jellegű adat-e. A fertőzés tekintetében, amikor vannak olyan játékos adatok, amelyek ugye vegyesek, akkor számunkra ez problémát okozott, úgyhogy ez valójában egy kulturális forradalmat jelent a számunkra. Így az összes munkatárs figyelmét föl tudjuk erre hívni. Privacy by Design az elvünk, ez azt jelenti, hogy a világban a több mint 13 ezer munkatársunk figyelmét föl tudjuk hívni erre a kérdésre, képzés biztosítunk számukra interaktív modulok segítségével a jazz dance és egyéb játékaink segítségével valójában olyan szimpatikus videókat teszünk fel az internetre, amelyel képezni tudjuk a fiatalokat az adatvédelmi kérdések területén. És ez a kisebb és kis és középvállalkozások esetén is alkalmazható. A ezen kívül e-learning modulokat is kialakítunk. Gyakorlatilag ez akár az közintézmények számára is rendelkezésre álló eszköz lehetne. A adatbázisoknak a biztonságát is így fokozni tudjuk, hiszen az informatikai rendszerbe való belépés területén ugye harcolnunk kell az ilyen illegális belépések, behatolások ellen. Szakértői csoportot állítottunk föl a biztonság erősítése érdekében is, és ez is az új irányának köszönhető, ezek a csapatok 24 órában rendelkezésre állnak. Számunkra ez egy lehetőség volt arra, hogy a jogbiztonságot növeljük, és megerősítsük a biztonsági kérdéseket. Ez a példa, amit a e, C-nél is javasol, vagy a más szervezetek, amelyek a Data Privacy Agreement keretében javasolnak. A, vannak olyan amerikai e, szereplők, szolgáltatók, amelyek e, a saját megállapodásokat erőltetik, mi, mi pedig ugye a, a mi megállapodásainkat próbáljuk megerősíteni univerzális módon. Ez nagyon pozitív aspektus. Kevesebb a formalitás a szabályozóhatóság részéről, viszont több a felelősség a vállalkozásoknak. Ez fontos számunkra. Voltak akadályok ugyanakkor, például az outsourcing tekintetében a kérdés fölmerült, hogy az összes játékosra érvényese a GDPR, például a kínai játékosnak ugyanolyan jogokat kell biztosítanunk, vagy pedig ha Európában van éppen, akkor ugye mindenképpen a GDPR-t kell alkalmazni, ugyanazokat a szabályokat az egész világon alkalmazni kell le minden játékosra. Lehet, hogy technikai szempontból ez egyszerűbb, de a, fontos az is, hogy a játékosok, az egyes személyek, akik használják a szolgáltatásainkat, az ő bizalmukat fokozni tudjuk. Mi ugyanazt a szabályt kívánjuk alkalmazni mindenki számára, és a digitális világban ugye fontos, hogy az azonosítás esetleg elektronikus úton megtörténhessen hiszen a hozzáférési jognál ez kérdéses, és a szabályozóhatóság szempontjából is fel kell, hogy merüljön ez a kérdés. Fontos, hogy jó legyen a, szab, a kapcsolat a szabályozó hatósággal. Közös megközelítést kívánunk alkalmazni a szakmai képviseletekkel együtt, tehát minden olyan szereplővel együtt dolgozunk, akik hasonló videójátékokat kínálnak a piacon. Homogén megközelítést kívánunk alkalmazni a GDPR keretei között. Például az Európai Bizottság adatvédelem területén, hogyha az adatvédelmi hatóságoktól eltérő szabályokat kíván alkalmazni. Ugye a mai helyzet az pontosan ehhez, hogy eltérőek a szabályozók, szabályok, és ezért nagyon fontos, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében is a lehető leghomogénebb módon lépjenek föl azért, hogy a GDPR végrehajtása ne legyen bonyolult. És végül a, még egyszer mondanám, hogy a GDPR számunkra lehetőség, fokozni tudjuk a bizalmat, növekedésre ad lehetőség, mindenkinek együtt kell működnie. Ugye a világ egyre inkább digitalizálódik, és fontos, hogy tiszteletben tartsuk a felhasználók jogait. Köszönöm. Very much. Uh, Köszönöm. It's now next speaker is... Köszönöm szépen. Következő hozzászólók Luke Hendrik Szúr. Tíz percben a szó. Köszönöm, elnök úr. Van nekem egy előadásom itt van. Thank you. Uh, first of all, thank you for the Libe Committee. Köszönöm a Libe Szakbizottságnak, hogy meghívott bennünket ma. A cím is tetszik, a hatás a privát magánszektorra, a KKV-kra. túlnyomó részben több mint 90%-a a vállalati szektornak KKV Európában. Fontos tehát, hogy meghallgassanak bennünket. Azok, akik nem ismerik a brüsszeli buborékban a szervezetemet, ez egy mi az európai ö, tagállami munkaadói szervezetek ernyőszervezete vagyunk, 67 tagállami európai ágazati szervezetet egyesítünk. 12 millió vállalatot 32 országban. Nagyon sok KKV-t és, és mikrovállalatot ezen belül. Visszamennék én most 2012-re. Meg tudják nézni a weboldalunkon is, hogy már 2012-ben készültünk az új rendeletre. Örök tudják aztán ellenőrizni, hogy az akkori céljainkat elértük-e. Először is figyelembe kellett vegyük az új fel, technika, technológiai fel, fejleményeket, magas védelmű fogyasztóvédelmet kínálva, és egy kiegyensúlyozott módszertant, mely arra törekedett, hogy ne róljon túl sok adminisztratív terhet a KKV-kra. Szükség volt a világos, értelmezhető jogok és kötelezettségek megszövegezésére, ez nagyon nagy gondot jelentett, és nem akartunk plusz terheket, adminisztratív terheket róni a KKV-kra, mindezzel ezt akartuk elkerülni, hogy felhasználó barát legyen a dolog. És az információs kampányok az személyes adatok védelmére vonatkozóan Európai Uniós támogatással is a tevékenységünk körünkbe estek. Tagállami és regionális szinten együttműködést erdőirányozva. A kkv és a GDPR vonatkozásában azt akartam hangsúlyozni, hogy mi vállalkozók, nekünk fontos a privát szféra védelme. A sajátunké is, meg az ügyfeleinké is. És a jogállamiság erősítése is fontos számunkra. Tudjuk, hogy a KKV-k be kell tartsák a jogszabályokat, amelyek őket is védik. Ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy jól kiegyensúlyozott a jogszabálycsomag, és az a cél, hogy egységes legyen az egész Európai Unióban, a jogszabálycsomag üdvözlendő volt. Ám a végső szöveg nem épp ezen követi először, az először a kicsik elvet, a Lex Google-nak nevezhető inkább, a nagyokra szabták ezt inkább, ezt a jogszabály, a nagyvállalatokra, és nem igen veszi figyelembe a KKV-k sajátságos igényeit. Hát ez volt a múlt, mondjuk, zárjuk le. Mit teszünk mi tagállami, regionális szinten? Nagyon sokat fektet, nagyon sok időt és energiát fektettünk be abba, hogy információs kampányokat szervezzünk, és olyan eszközöket dolgozzunk ki, amelyek a KKV-k igényeit szolgálják ki. Tagállami szinten is, meg ágazati szinten is. Hiszen az ágazatoknak is szüksége van sajátságos módszertanra, és ez a 132-es preambulum cikknek, az elkezdésnek is megfelel a rendeletben, hiszen itt információt kell adjunk, adjanak a hatóságok, de a, a mi szervezetünk is kell, hogy felelősséget vállaljon ezek közvetítésében, az működésben. Ez az együttműködés nem mindenhol volt ideális, de jelenleg azért elmondható, hogy a vállalati szervezetek és a DPA között végre jó az együttműködés a legjobb tagállamban, és reméljük, hogy ez tovább mélyül a következő hónapokban, években. Ugyanakkor ez, ezek az ügyokszabályok nagyon sok költséget okoztak, bizonytalanságot a tagvállalataink körében, fragmentációt okoztak, és a a végrehajtás sokszor nehézségbe ütközik. És az is látható, hogy a képzett munkatársakban hiány van bizonyos posztokon. És persze a, a meg, nem megfelelő jogértelmezés. És probléma, hogy nem értik a jogszabályokat azok, akik be kell tartsák. De azt is azt kell lássuk, a hivatalos közönyben 88 oldal tesz ki a GDPR jogszabálycsomag. A 5 9 iránymutatást vezetett be ugyan a 29. cikk bizottsága, ezekben azon 5 csak néhány hónappal ezelőtt. A legutolsót 2018. januárjában csak, holott egy nagyon fontos témát érintett, és április 16-án a legutolsó. Összesen 237 oldalban ez évben 158 oldalt tett ki, tehát 60%-át az egésznek csak idén adta ki a 29. cikk bizottsága, és majdnem 70%-át csak angolul. Itt is, van egy, itt is van gond, mert úgy gondolom, hogy az európai intézmények az állampolgárok nyelvén kell kiadják ezeket az iránymutatásokat. Itt is van tehát gond. Mindezek ellenére az Európai Parlament azért elmondható, hogy figyelembe vette a KKV-k igényeit, például a 30.5-ös cikkben, a feldolgozási tevékenységben azt mondja a jogszabály, hogy a 250 személynél kevesebbet alkalmazó vállalatok kivételt élveznek, és vannak egyéb kivételek, ha csak nem eseti a feldolgozás. Hát írtunk mi egy levelet a 29. cikk bizottságának, hogy lehet ezt értelmezni? A parlament és a tanács elfogadott egy olyan szöveget, miszerint a KKV kivételt élveznek. Míg a 29-es cikk szakbizottsága a weboldalán válaszolt április 16-án azt mondva, hogy itt nagyon szigorú értelmezés van, kimondva az, hogy minden vállalat feldolgoz adatokat nem eseti alapon. Ezáltal tehát a KKV-k nem kapnak kivételt ezzel a cikk alapján sem, ez nem sokat ér tehát így. Második kérdés vajon a parlament figyelembe vette a KKV-k sajátságos érdekeit, sajátságait. A 13-as perambulumpontban említést kap, hogy a mikro, kicsi és középvállalatok sajátságos helyzetét figyelembe kell venni a 36-os cikk alapján. De ahogy kifejtettem, a 36-os cikk egyáltalán nem ad kivételt volt a kép. Ám a tagállamok és a hatóságok arra bátorítja a jogalkotó, hogy vegye, vegyék figyelembe a KKV-k és a mikrovállalatok sajátságos igényeit a rendelet végrehajtásában. Megmutatom a weboldalt, nem akarok itt most senkit korholni, hiszen mindenki elvégezte végül is a feladatát, de nézzük azért meg a belga Privacy Bizottságnak a az oldalát. Azért a belgát veszem, mert én belga vagyok, nem akarok másokat korholni. És nem is az a cél, hogy itt, itt bíráljunk, csak legyünk őszinték. Ha olvassuk. Tudunk minden kérdésre válaszolni egyelőre. Ezt, hát őszinte, a felvetés. Miért nem lehet az összes kérdésükre válaszolni? A következő oldalon egy kicsit több magyarázat van arról, hogy miért van ez így. Ez egy április 23-ai screenshot, néhány nappal ezelőtt. Vajon a belga hatóság miért nem tud minden kérdésre válaszolni? Azért, mert egy folyamatban levő munkáról van még csak szó, a kihatások még nem teljesen ismertek. Ez tehát a DPA válasza, a hatóság válasza, nem a miénk. Ezért aztán úgy gondolom, az egyetlen megoldás az lehet, és tegnap az Eurochamber és a vendéglátóipari vállalatok közös szervezetének, a Hotveknek részéről írtunk Jurova biztos asszonynak egy közös levelet, miszerint az egy éves türelmi időt kérünk, hogy, és azt javasoljuk a tagállamoknak és a hatóság, adatvédelmi hatóságoknak, hogy többet fektessenek be a tanácsadásba, a KKV-k támogatásába, és az első év során vállalják azt, hogy nem büntetnek még, csak figyelmeztetnek egyfajta türelmi időszakban, hogy a jogsértések hosszú távon elkerülhetőek legyenek. Szerintem ez a jó, hogyha először figyelmeztetünk, próbáljuk megoldani a problémákat, mielőtt büntetnénk. Nagyon sok tagállamban hasonlóan, hasonlókat kértek, a tagvállalataink azt kérték a, a kormányoktól, hogy egy türelmi idő legyen a bevezetést követően még érvényben. Ugye fogy az időm, de még egy gondolat. Remélem, hogy az Európai Parlament és a tagállami parlamentek is segítenek bennünket kérelmünk érvényesítésében, hogy megkapjuk ezt a türelmi időt. Köszönöm. Very much, and... Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Kenyinge asszony. Ladies and gentlemen, members of the European Parliament. Tehát, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kedves nemzeti parlamenti képviselők, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen, hogy elmagyarázhatom önöknek ezt a témát azt kérdezték tőlem, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Remélem nem leszek túl provokatív. Egy pozitív megjegyzéssel kezdeném bevezetőként. Hát azzal, hogy mi működik, mi az, ami jól működik gratulálnom kell önöknek, mert valóban az önök komoly munkájának köszönhetően eh, az adatvédelem elég nagy figyelmet kap mostanában. Ez tényleg eh, a legtöbb eh, vállalkozás figyelmének középpontjába került, és ez nagy előrelépés, ez nagy vívmány. Hadd mondjak néhány szót az én cégemről. Mi egy globális vezető vagyunk az energiamenedzsment és automatizáció tekintetében. Európa a hazánk. Én mondjuk Franciaországban kezdtük a munkát, de 28 tagállamban vagyunk jelen. Mi egy globális cég vagyunk, 40 ezer munkatársunk van Európában, és 140 ezer világszerte. Számunkra tehát az adatvédelem egy nagyon fontos dolog, és nagyon lelkesen figyeljük ezt a témát. Az elkövetkezendő 8 és fél percben igyekszem részletesen elmondani azt, hogy hogyan próbálunk megfelelni a GDPR-nek, és megnézni azt, hogy a nagy vállalatok hogyan igyekeznek megfelelni az adatvédelmi előírásoknak. A program úgy indult, hogy a e, digitális e, osztályt és a jogi osztályt kérték meg nálunk a cégnél arra, hogy készüljenek fel erre. Két vezető, én is köztük vagyok, e, azt a feladatot kaptuk, hogy ezt a programot valósítsuk meg egy irányító bizottsággal, folyamatos jelentésekkel. Gyakorlatban ez hogyan valósul meg? Nos, Alapvetően a következő a helyzet. Van egy központi csapatunk a mm, központban, és kidolgozza ezt a programot a, a cégre vonatkozóan, különböző politikákat, templéteket, és a 28 tagállamnak, e, illetve a világ többi részének segít a program végrehajtásában. És a 28 tagállam, és egy kicsit több, mert itt van az Európai Gazdasági Közösség is, térség is, tehát minden területen, minden országban egy GDPR champion neveznek ki, és egy programmenedzsert, és a Human Resources és a marketing területén is bevonjuk a kollégákat, hogy megvalósuljanak ezek az intézkedések. Tudom, hogy más a KKV-k számára, e, más a helyzet, de hát nekünk kb. 300 ember dolgozik ezen, de hát ez arányaiban megfelel a méretünknek, tehát 300 ember konkrétan a compliance programon dolgozik. Ezek a feladatok, missziók e, az ő vállukon nyugszanak tehát. A mi GDPR e, compliance programunk munka folyamatokra köré szerveződik, és ezek mind olyan kötelezettségeket vetnek fel, amelyek a jogszabály szövegéből merülnek fel. Most nem fogok minden munkafolyamatra kitérni, de néhány megjegyzést hadd tegyek. Az első, a következő, egy adatvédelmi eh, compliance szervezet létrehozására, megfelelőségi szervezet létrehozására eh, koncentrálunk, tehát egy GDPO-t hozunk létre, de ez nem a vége a dolognak, neki elérhetőnek kell lennie minden tagállamban, ez a 29-es cikk munkacsoport kérésére van így. Tehát egy hálózatot hozok létre adatvédelmi mm, kontaktszemélyekből, és az ő feladatuk az, hogy a szabályoknak való megfelelést biztosítsák az adott országban, és minden adat adatvédelemben érintett személy számára elérhetőek legyenek, a helyi nyelvet beszélniük kell, és korrekt módon tartsák be a szabályokat és végezzék a feladatukat. A szervezet tetején van még egy Privacy Committee, tehát egy magánélet védelmére koncentráló bizottság. Ez a mi szervezetünk az igazgatóság képviselőiből áll, akik aztán iránymutatásokat adhatnak különböző policikkel kapcsolatban. A második munka folyamat a kommunikáció masszív kommunikációs kampányt indítottunk a munkavállalóink számára, hogy ismerjék a GDPR-t, tehát az irány, eh, az rendeletet, alaprendeletet interneten keresztül, fórumon keresztül lehet kérdéseket feltenni az eh, adatvédelmi eh, rendelettel kapcsolatban. Ezek repetitív kérdések, és ezzel ugye a gyakran feltett kérdések oldalát is létrehoztuk, illetve a GDPR végrehajtásával megbízottak számára egy playbookot is indítottunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell ezt a privacy figyelmeztetést megírni, hogyan kell szerződést kötni, stb. De látom, hogy nagyon szalad az időm. Egy másik fontos téma, az, hogy ezt a nyilvántartást, vagy ezt a katalógust kitöltsük, amely a, ami a feladatunk, létrehozzuk a keretet, és a francia adatvédelmi hatóság templétjéből indultunk ki. Ezt kiegészítettük azzal, ami szerintünk fontos, és aztán minden országot megkérünk arra, hogy ezt töltsék ki, és folyamatos visszajelzést kapunk az egyes országokban, és követjük a, a munkájukat, az előrelépésüket, nézzük azt, hogy hogyan töltik ezt ki, és az országokat arra kérjük, hogy az adatvédelmi hatástanulmány elkészítésének szükségességét értékeljék. Emellett persze még elég sok minden felmerül, a checklistek létrehozása, templétek létrehozása, a policy kidolgozása, már volt egy adatvédelmi politikánk, amelynek most az aktualizálására kerül sor. Ez egy globális feladat. Aztán egy másik fontos téma, amin dolgozunk, az, az eszközök megtalálása, automatikus eszközök megtalálása, hiszen az Excel táblázatokkal dolgozni nem igazán hatékony a, már a mi méretünket figyelembe véve. Tehát sok cég megpróbál olyan beszállítókat mm, találni, akik olyan eszközöket dolgoznak ki, amelyek az adatbankok, az adatmapping, a beleegyezési nyilatkozatok automatizálásán dolgoznak. Most nincsen még tökéletes eszköz, de igyekszünk ezt megtalálni vagy kifejleszteni. Aztán az fennmaradó pár percben hadd térjek ki arra, hogy mi az, ami nem igazán működik. Nagyon őszinte leszek most. Ez az adatvédelmi rendelet a legfontosabb ígéretét nem tartja be. Egyetlen keretet ígértek Európában az adatvédelem kezelésére, hogy egyszerűbb legyen az európai cégek számára a belső piacon való munka, és a GPO-k nem érzik, DPO-k nem érzik úgy, hogy ez megtörténik. Mm, nyilván ismerik a, azt a süteményt, ami millió kis vagy ezer kis rétegből áll, és krémmel van töltve. Nos, Hát ilyen ez a, rendek, ez a rendelet is. A gyermekek életkora például, ahol különböző mozgásterük van a tagállamoknak, különbözőképpen határozhatják meg. Aztán a területi hatály eset is, hogyha a nemzeti eh, szabályok mást írnak elő, akkor ez megint csak nagyon komplex, és ennek tetejében, hogyha vannak még egyéb eh, nehézségek, aztán a 29-es cikk munkacsoport, az EDPD interpretációja, súlyos interpretációs eltérések merülhetnek fel a nemzeti jogszabályhoz képest, és aztán minden nemzeti adatvédelmi tisztviselő is akár máshogy értékelheti vagy értelmezheti a témát, hogyha ha, ha eltér minden országban a fehér lista és a fekete lista, akkor én nekem most hogyan kellene ezt megvalósítani. Ez nagyon összetett. Tehát amikor egy policit dolgozok ki, világos, következetes szabályokra van szükség, ehhez, ehhez európai um, konszenzuson kell, hogy alapuljon, hiszen nem lehet 28 különböző politikának megfelelni. Egy kell, egy kell, amit meg kell valósítani. Nekem egy IT rendszerem van, és ezzel az egyel akarom megvalósítani azt az egy rendszert remélem, hogy segítenek nekünk majd az adatvédelmi tisztviselőknek, hogy hatékonyá tegyük ezt a végrehajtást. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes és értékes hozzászólást. És most meg is kezdődhet a vita ugyanolyan formátumban folyik ez, mint ahogy ezt az előbb már tettük, két nemzeti parlament és egy európai parlamenti képviselő szólhat hozzá. Hogyha valaki szeretne hozzászólni, nemzeti parlamenti képviselőt kérem a sárga papírt töltse ki. Koszpuli úr következik Görögországból. Tessék, öné a szó. Oh, Mrs. Sorry, Köszönöm szépen. Az előkészítő munkáról szeretnék beszélni, és arról, hogy a végrehajtás rendkívül sürgős. Nagyon sok téma merült föl, és sok minden még nem áll készen. Szeretném bemutatni, a, milyen is a helyzet hazámban. Készült egy tanulmány a görög iparügyi egyesület részéről, februárban készült ez a jelentés. Februárban négy vállalkozásból egy nem is tudja, hogy lesz egy új rendelet, és ez 35%-ra emelkedik a 100 dolgozónál kevesebbet alkalmazó cégek esetén. 22%-a a cégeknek nem tudja, hogy a személyes adat mit jelent a 25%-a a vállalkozásoknak kijelentette, hogy még nem felelnek meg a rendeletnek. 17%-a vállalkozásoknak úgy nyilatkozott, hogy csak részben felelnek meg a GDPR-nek. 10-ből 8 cég arról nyilatkozott, hogy csak alacsony szinten felelnek meg az új rendeletnek. Hogyha figyelme vesszük, hogy 40 ezer euró körülbelül a megfelelőségi költség, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy még messze állnak a görög vállalkozások a rendelet végrehajtásától. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a Görögországban jellemző a kis és középvállalkozási méret, és az ő esetükben ugye még mindig a válság hatása alatt állnak, nagyon nehéz a piaci helyzetük. A vállalkozások vállalkozásokat meg kell győzni arról, hogy itt a GDPR egy új kultúrát vezet be, és ez verseny előny biztosít a számukra. Lehetőségként kell, hogy tekintsenek a rendeletre, többet tudnak így befektetni személyes források, feltételek, technológia területén, és tudniuk kell azt is, hogy a fogyasztóiknak milyen új jogai lesznek. Hallottam korábban, és ez csodálkoztam, hogy megkülönböztetés érvényes a kis és nagy vállalkozások között, és nem minden kötelezettség érvényes a KKV-kra. Szeretném ezt hangsúlyozni. Ahogy tudják, hazámban, de sok más országban is a vállalkozások nagy száma kis vállalkozás. Szeretném jelentni, amit Hendrix úr mondott, ahhoz csatlakoznék, hogy ez a megkülönböztetés nem mindig alkalmazandó. A 29-es és a 35-ös cikk szerintem jelentős megkülönböztetést tesz, és talán hangsúlyozni kéne ezeknek a cikkeknek a tartalmát. Ugyanakkor nem kell megijedni a KKV-knak sem. Összefoglalásként úgy gondolom, hogy figyelemfelhívó kampányt kell, hogy folytassunk, és a az összes tagállami illetékes hatóság részéről egy ilyen figyelemfelkeltő kampányra lenne szükség. Persze úgy, hogy a, együttműködnének a kamarákkal, kereskedelmi kamarákkal. Egy helpdesket is fel kell állítani a vállalkozások számára azért, hogy ehhez fordulhassanak probléma esetén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lalo Lambert úr a következő Spanyolországból. Köszönöm, elnök úr. Be kell valljam, meglepetéssel hallgattam a néhány prezentációnak a tartalmát, amely az a KKV kötelezettségeiről szóltak. Mert az, meg azért vagyok meglepve, mert úgy tűnik, hogy egy teljesen új adatvédelmi keretet kell megvalósítani, és nem is tudják, hogy 23 éven keresztül létezett az Európai Unióban egy irányelv, ami közvetlenül alkalmazandó a KKV-k esetén is. És nagyon sok KKV teljesítette és teljesíti a korábbi irányelv szabályait, és nincs sok, sőt, semmilyen új jogot nem biztosítunk a felhasználók számára. Tehát az, elvileg ezek a cégek a 23 éve óta már megfelelnek ennek az irányelvnek, úgyhogy nem a nullából indulunk ki, van már egy meglévő szabály, úgyhogy ezért talán kívánatos lenne, hogyha egy ö, felszólalnánk az ellenében, hogy sok helyen fölmerült a félelem például a túlszott bürokratikus teher miatt. A van egy informatikai platform, a adatvédelmi biztos szervezi ezt Spanyolországban, és ez magyarázza azt, hogy körülbelül 45 perc alatt meg lehet valósítani, hogy megfeleljenek a cégek ezeknek az új feltételeknek. Mi a nagy újdonság? Igaz, hogy sok ország, persze nem minden ország, mert nem mindenhol létezett ugye korábban ilyen szabály, potenciálisan mm, anyagi szankciókat, büntetéseket lehet kiszabni. Ez a nagy újdonság, és ezt lehetne úgy nevezni, hogy a szankció pedagógiája. Én úgy gondolom, hogy üdvözöljük a pedagógiát, bármilyen is, és az, hogy milyen eszközt alkalmaz, az egy másik kérdés, és ebben az esetben ez általánossá fog válni. De ne félelmet keltsünk, mert most ez volt a benyomásom, ahogy az előző panelben is megfelelően elhangzott. A potenciális szankciók a KKV-k esetén nagyon alacsony szintűek lesznek, és az egyéb eszközök tekintetében, amelyek persze nem feltétlenül szakciónk, hanem más természetűek, ezek is rendelkezésre állnak. Ezért számomra egy kicsit túlzott ez a felhívás, meg ez egyéves türelmi idő, mert gyakorlatilag semmi lehetőség, de egyszerűen nem lehet. Van egy elfogadott szabály európai szinten, és az országok nem alkalmazhatnak kivételt semmilyen szektor esetén. A második kérdés röviden. Szerintem az első prezentációban hallottuk ezt, hogy van egy olyan aspektus, amit nagyon is üdvözölnünk kell, hiszen nagyon fontos, hogy az adatvédelmi rendelet érvényes lesz. Az európai standardok univerzális érvénye, ez a, amit üdvözölnünk kell. A 95-ös irányelvben ugye nem is azt láttuk, hogy nem csak európai szintű, hanem világszintű hatása lesz mindennek az adatvédelem területén. Az egyetlen dolog, amit meg kell tenni, ez egy komolyan vett erőfeszítés, nem is a nemzeti hatóságok, hanem az Európai Adatvédelmi Bizottság részéről. Az európai standardok univerzális érvényesítése, ugye a nem európai cégekre is ez érvényes, és ez nem csak egy formális, hanem valós következmény kell, hogy legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most Koleca Bilt asszonynak adná meg a szót az Európai Néppárti frakció részéről, és üdvözlök egy látogatói csoportot is, akiket Svédországból hív, hívott meg a képviselőasszony, úgyhogy Üdvözlöm Önöket, örülöm, hogy részt vesznek az esmecserékünk. Köszönöm szépen, Jan Filip, és köszönöm a munkát. Ez egy nagyon fontos törvényalkotási munka, globális, a világon legmagasabb szintű standardokat állítunk föl az adatvédelem területén. Nagyon fontos, és ez az előfeltétele az egységes digitális piacnak és minden másnak, amit azért teszünk, hogy a globális szinten versenyképes legyen az európai ipar. A Libe szakbizottságban, de a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottságban is azon dolgozunk, hogy kiegyensúlyozottabb legyen az eredmény. Ezen dolgoztunk, szerintem nem voltunk ebben sikeresek, mert nem tudtuk a jogbiztonságot, az egységes szabályokat felállítani, és pontosan ezért változtattuk meg az előző irányelvet. Szerintem az a tény, hogy még mindig két év elteltével nem csak a kisvállalkozások esetén, hanem van például az iskolai szülői szervezetek, akik nem tudják, hogy mit tegyenek. Az emberek nem tudják, mit csináljanak a névjegyükkel, hogy most küldjék, ne küldjék, aztán a fogyasztói vagy a vendéglistákkal mit kezdjenek. Vannak olyan szervezetek és csoportosulások, amelyek teljesíteni kívánják az előírásokat, de még mindig nem tudják, hogy mit tegyenek. Szerintem most ez a konzulensek ideje lesz, és ez nem így kéne, hogy működjön. Egy svá, svéd cég 5 millió eurót költött erre. Persze Google-nak, meg Facebooknak nincs semmi problémája. A kis vállalkozások, az európai vállalkozások, amelyek ez különösen sújt. És ez nem csak azért rossz, mert nem fogalmazunk egyértelműen, nem biztosítjuk az átláthatóságot, és nem megkönnyítjük a polgárok életét, hanem megnehezítjük. Nem voltak tájékoztatások. A rendelet Ugye a tanácssal az egyeztetést önök folytatták le, hogy itt az irányelv alapja a kivételek sora volt, ez volt az egyetlen lehetőség, hogy megállapodjunk a tanácssal. A következő aggályom az innováció. Egy olyan cég, mint a Spotify nem tud úgy fejlődni, mint korábban ez történt, hogyha a GDPR ugye korábban már érvényes lett volna. És tényleg remélem a 29-es cikk csoport. Remélem, hogy nem lesz annyira szigorú az értelmezés tekintetében. Ugyanakkor harmonizált kell, hogy legyen az értelmezés az Európai Unióban. Ahogy elhangzott, rendkívül fragmentált most az értelmezés, és ez az egységes piacot rengeti meg, ássa alá. Jó lenne, hogy tényleg egy pozitív megközelítést tudnánk tapasztalni a vállalkozások részéről, de hát ők még mindig nem tudják, hogy mit tegyenek. Köszönöm szépen. 12 előtt el kell, hogy menjen Agiár úr, ezért most kapja meg ő a szót a szocialista frakció részéről, és utána meghallgatjuk a többi nemzeti parlamenti képviselőt. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Szeretnék néhány megjegyzéssel élni hogy ennek a mai ülésnek mi is a lényege. Ugye úgy hívjuk ezt, hogy kormányközi konferencia, a Lisszaboni szerződés érvénybe lépésekor alakítottuk ki ezt a lehetőséget. És nem csak azért, hogy megosszuk egymással a véleményünket, az aggájainkat, hanem hogy vállalást tegyünk az európai jogalkotó előtt. És az európai jog állít a középpontban. Ez egy közös vállalkozás a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek között. Az európai törvény végrehajtása a cél. Mi a munkának a ránk eső részét elvégeztük, elfogadtuk ezt az adatvédelmi csomagot. És még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy csomag. Ez egy rendelet és egy irányelv, aminek a címzetjei a törvényeket végrehajtó ügynökségek olyan ügynökségek, olyan szervezetek, amelyeknek a feladata a szabásértések és a bűn esetek kivizsgálása. A második darabja a csomagnak egy irányelv, de az első az nem irányelv, hanem a rendelet, és ez különbséget jelent. A, a rendelet közvetlenül alkalmazandó. Az állampolgárok nem biztos, hogy ennek tudatában vannak, és a jogaikat teljes mértékben tiszteletben kell tartani, ezt szolgálja a rendelet. De mivel ez a rendelet, ez azt is jelenti, hogy a tagállamoknak is van itt feladata, ez nem zárja ki, nem akadályozza meg a, azt, hogy a nemzeti tagállamok bizonyos a reformokat végrehajthassanak a május 25-i érvénybelépéssel kapcsolatban. A második gondolatom, a rendelet különbséget jelent. Ez nem csak a hatóságokra érvényes, hanem a magánszektorra is, beleértve a kis és középvállalkozásokat is. És ez szinte ironikus. Amikor ezt a jogszabályt elfogadjuk, elfogadtuk, akkor tudtuk, hogy ellenünk fognak fölépni az internetes óriások. Tudjuk, hogy nagy ellenállásba fogunk ütközni a Google, az Amazon, más óriások részéről, akiknek nagyon aggályos volt ez a rendelet, amin dolgoztunk itt az Európai Parlamentben. De a kis és középvállalkozásokat is érinti ez. És azt sem szabad eltitkolnunk, hogy vannak nehézségek, vannak hiányosságok az ellenőrzés területén, az adatfeldolgozás területén, az KKV-kon belül az adatfeldolgozási felelősök esetében. De ez nem azt jelenti, hogy ugye van egy olyan nap, ami május 25-e, amikor hatályba lép az rendelet, ezt nem kérdőjelezi meg. Mit tehetünk? A bizottság részéről hangsúlyoztuk a készen létet arra, hogy mi megértjük ezeket a nehézségeket, hiányosságokat, amikor büntetéseket szabnak ki. De itt képzésre is szükség van, kapacitás kialakításra is szükség van, KKV-k részéről, figyelemfelhívásról, kampányról is szó van, és az alapjogi politikába való befektetésről is, hiszen itt alapjogokról van szó. Az alapjogok nem tárgyalás alapjai, az alapjogi kart, karta 8-as cikke alá tartozik ez a téma, és az alapjogokról nem lehet alkudozni. Ez befektetést jelent a kamarák részéről, nemzeti tagállami végrehajtóhatóságok részéről, és vállalást jelent a nemzeti parlamentek részéről is. Azért, hogy ez a jogszabály végrehajtásra kerüljön, azon a határidővel, május 25-ével, amit meghatároztunk. Szerintem ez a lényege. Mindent meg kell, hogy tegyünk azért, hogy biztosítani tudjuk, hogy az alapjogokat az új rendelet szerint védelmet kapnak teljes együttműködéssel a nemzeti tagállamokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Butikiek mondja a következő felszóló Máltáról. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is el kell mondanom azt, hogy kapok visszajelzést kisvállalatoktól hazámban, akik figyelemmel kísérik a mai vitánkat is. Egy nagyon érdekes üzenet jött, mi szerint az adott egy, egy, egy vállalkozó szerint a GDPR-t úgy manipulálják, hogy egyfajta féllemkeltő eszköz legyen. Egy KKB részéről szerintem egy elég érdekes felvetés, és tanuljunk a hibáimból, az EU és tagállami szinten is. Az egyik hiba az, hogy nem hallgatjuk meg az azonnali, a közvetlen aggályokat az állampolgárok részéről. Nem reagálunk ezekre. Ezért örülök annak, amit Hendrix úr elmondott. És ezért kell jól elosztani ezeket az eszk- tájékoztatni a KKV-kat. A KKV-k meg kell értsék, hogy ez nem, a, nem, a, nem nem a végítélet órája a vállalatok számára. És osztom azt az alapvető gondolatot, hogy az állampolgárok kell tudják, milyen jogaik vannak, és milyen kötelezettségeik. Sokszor túl hirtelen nyomjuk meg az egyetértek gombot, mielőtt elolvastám azt a nagyon apró betűs részt, ami csak úgy le, lefolyik a képernyőn, és puff, ráütöm, I agree, elfogadom a feltételeket, a számít, a, a weboldal akkor. Sokszor az emberek beleegyeznek olyan dolgokba, amit nem is tudják, hogy miben áll, és a KKV-k azok, vagy a kisvállalatok, akik ismerik egymást személyesen is akár, és személyes szolgáltatást adnak, tehát nem akarják manipulálni a rendszereket. Szerintem azt kéne megvizsgáljuk, hogy vajon nem más és más hullámhosszon kellene leszabályozni a nagyvállalatok körét és a kisvállalatokat. Lehet, hogy ez tudná javítani a munkánkat a jövőben. Mert bár spanyol kollégám elmondta az elő, hogy voltak már korábban is sok szabályok. persze igen és nem, mert vannak azért változások. Ha nem volt, lett volna változás, nem kéne a jogszabályt módosítani. Úgyhogy vannak azért komoly változások, és lehet, hogy egyes témákban az emberek kicsit engedékenyek vannak, másokban nem, a jogalkotó, és ez is változik. Az én felhívásom az, különösen vállalatok többsége nevében, hazám vállalatai nevében. Mi, mi, ezek vállalatok, és a kkv jó szándékkal fordulnak a világ felé, igyekeznek alkalmazkodni. Ne tegyük nehézé számukra ezt, egyszerűsítve akár az egész rendszert, annak érdekében, hogy jó követhető legyen a jogkövetők számára. Köszönöm szépen, következő hozzászóló. Furé úr Belgium, Belgiumból. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. hogy emlékeztetett az elnök úr is, a folyamat elején vagyunk. Az értékelés nagyon fontos, hogy értékeljük tehát ezt az jogszabályt. Ez a PSZIF cégnek a tapasztalatai, vagy szervezetnek a tapasztalatai nagyon hasznosak lehetnek, hiszen egész Európában jelen vannak, és ez tájékoztat bennünket arról, hogy mennyire harmonizált a végrehajtás Európában. Tehát erre a szakértelemre nagyon fontos támaszkodni, függetlenül attól, hogy valaki kis, közepes vagy nagy vállalkozás, figyelembe kell venni ezeket a tapasztalatokat, hiszen ez benchmarkot jelenthet, az európai országok végrehajtását tekintve. Aztán nagyon fontos emellett az adatvédelmi hatóságok és az üzleti világ képviselőinek a kapcsolata, ezt is értékelni kell, hogy hogyan sikerül az együttműködés, KKV-k, nagy cégek, stb. Nagyon fontos lenne tehát ezt a szakértelmet figyelembe venni az eszmecsere során. Az első kérdésem tehát, hogy milyen kapcsolatuk van most, és milyen kapcsolatra számítanak a hatósággal. Aztán az eszközök, amelyeket ki kell még fejleszteni, hogyha néhány gyakorlatra, perspektívára kitérne ezen eszközöket tekintve, hiszen ezek a többi cég vállalkozás számára is Mm, fontos eszközök lesznek. A harmadik dolog pedig az európai digitális világra vonatkozik. Európa digitális szuverenitásáról van itt szó. Ez hogyan valósul meg, hiszen ez egy nagyon fontos célkitűzés lenne. Köszönöm szépen. Then... Köszönöm szépen. Következő hozzászól Stevens asszony, a konzervatív frakció részéről az EP soraiból. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Szeretném megköszönni a panel tagjainak, hogy eljöttek és hozzászóltak. A GDPR nyilvánvalóan hatással lesz minden cégre, vállalatainkra, új normát meghatározva. És különösen a KKV-k szempontjából. A flamand szempontból vizsgálva két szikre hívnám fel a figyelmet elsősorban, hiszen a belga kisvállalatok is be kell tartsák ezeket a szabályokat. A kkv számára már az, a határidő előtt, a határidő előtt nem, nem, nem volt fogalmuk sem ezeknek a miben létéről, és ennek nagy kihatása van. Fontos, hogy elkerüljük, hogy túlterheljük a vállalatokat, kisvállalatokat adminisztratív előírásokkal, mi is felelősséget kell, jogalkotóként is felelősséget kell vállaljunk a betarthatóságért, támogatva a tanácsokkal a kisvállalatokat abban, hogy tudják tartani ezeket a jogszabályokat. Eznek irányában kell nekünk jogalkotóknak dolgozni. Mm, the next speaker... Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Bulovski úr, Lengyelországban. Köszönöm szépen, elnök úr. Tíz nap múlva formálisan is életbe lép az adatvédelmi rendelet. Én az önök vitáját hallgatva, vagy a mi vitánkat hallgatva attól félek, hogy kudarcot fogunk vallani. Anna Maria Corazza Bélt véleményét osztom, ami az előkészítést, fölkészülést illetve, illeti, illetve azt illeti, hogy ezek a tanácsadók hát kiveszik az emberek, a cégek zsebéből a pénzt, kisvállalkozásokra gondolok itt főleg, és közben meg, hogyha nincsenek ezek felkészülve, akkor ezeket megbüntetjék. A lányom azt mondta, hogy amikor az iskolában a részvételét ellenőrzik, akkor őket nem a nevükön nevezik, hanem számokat osztanak ki rájuk, és így ellenőrzik a jelenlétet. Tehát ez, azért mégiscsak nevetséges. Fontos, hogy lássuk, hogy mit jelent ez kisvállalkozások számára. Lehet, hogy a szörny nem akkora, mint amekkora amekkorára festjük, és lehet, hogy azok, akik tanácsadással akarnak meggazdagodni, azok festik olyan nagyra ezt a e, szörnyet. Jó lenne egy pán-európai kampányt indítani azzal kapcsolatban, hogy mit akarunk elérni. Egy egységes keretet, adatvédelmi keretet, ezt akarja mindenki, az üzleti világ, az állampolgárok, mindenki. Ez az magyarázat e, nagyon egyértelmű és világos kell, hogy legyen. Egyetlen KKV-nek sincs ideje jogi nyelven fogalmazott kézikönyvet olvasgatni, egyszerűen kell fogalmazni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szenyon úr következik Franciaországból. Szenyon asszony. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon fontosak a cégekkel, vállalkozásokkal eszmecserét folytatni, meg kell hallgatni őket, hogy mik a nehézségeik, miben nyilvánulnak meg a végrehajtás nehézségei. Mindazonáltal. Én azt gondolom, hogy egy kicsit provokatív úgy beszélni erről, mint hogyha ez egy Google szöveg lenne, és mint hogyha ez nem a KKV-kra jött volna létre. Én én azt gondolom, hogy nagyon fontos ennek a szövegnek az elfogadása, és visszatérnék arra, amit az első kerekasztalban beszéltünk meg. Egy dolog a cégnek a mérete, de másik dolog a kockázat szintje, ami lehet, hogy nem áll arányba a cég méretével. Vannak olyan startupok, amelyek az applikációk kidolgozásában, a, profilá, a profilok készítésében, adatkezelésben akarják megvetni a lábukat, és itt az applikációknak például a kockázata sokkal magasabb. Úgyhogy ezt értékelni kell, és egy kicsit ennek a megközelítésnek a drámaiságát, kicsit drámaiságából vissza kell venni ennek a szövegnek a megvalósítását illetően. Természetesen egyesek ebből előnyt húznak, hogy drámaiban állítják be a helyzetet, mint, az, mint amilyen. Minden esetre felelősségünk a cégekkel szemben, főleg a legkisebbekkel szemben, hogy megértsék a szabályokat, megértsék, hogy miről van szó. Úgyhogy még nagyon sok feladatunk van a kommunikáció szintjén, és meg kell érteni, hogy melyek az alapértékek, milyen megközelítésre van szükség, és hogyan lehet a legjobb megértést elérni. Köszönöm szépen! Akkor ezzel lezárhatjuk a hozzászólók listáját, és megadom a szót az előadóinknak, hogy választ adjanak, összefoglalják a vitát. És egy kicsit hadd térjek eh, ki erre az utolsó pontra. A cégnek a mérete önmagában nem a legfontosabb kérdés most már. A kérdés inkább a kockázatra vonatkozik. Talán erre egy kicsit kitérhetnének a szakértőink, és természetesen bármi mással kapcsolatban, és szívesen meghallgatjuk a véleményüket. Talán ugyanebben az el e, sorrendben. Fán úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen a kérdésüket, e, illetve ami az adatvédelmi hatóságokkal való kapcsolatokat illeti. Nos, ahogy önök is elmondták, mi szeretnénk a lehető legglobálisabb megközelítést, és tiszteletben tartani, meg, megvalósítani, és közben tiszteletben tartani a munkavállalókat, a polgárokat, mindenkiket, mindenkit. És ez lehetővé teszi azt, hogy a KNILT tekintsük fő hatóságnak, amelyel kapcsolatot kell tartanunk, hiszen mi párizsi székhelyel rendelkezünk, úgyhogy természetesen a KNIL a mi illetékes hatóságunk. Nem akarunk személyes adatok paradicsomát létrehozni, és nem akarunk ebben segítkezni sem, úgyhogy ez nem lenne jó, hogyha egyes cégek adatvédelmi kérdésekben jobb, megengedőbb országokba helyeznék át a székhelyüket. Nagyon fontos szerep, nagyon fontos az, hogy a játékok, illetve játékok, játszók adatait kezeljük, az adatok fontosak az játékok szervezéséhez. Nagyon fontos, hogy mindenki megértse, hogy itt miről van szó. Nem akarjuk a kezdetben a KNIL, amikor felkeresett bennünket, a KNIL eh, munkatársai felkerültek, eh, felkerestek bennünket, egyeztettek velünk, akkor először az egy emberek egy kicsit gyanúsan tekintettek erre, eh, de most már egészen más a helyzet, megértették az emberek, hogy meg akarják érteni, hogy milyen szükségleteink vannak, milyen kérdéseink vannak, úgyhogy sikerült valóban párbeszédet kezdeni. Ami a KKV-ket illeti, valóban nehéz a helyzet számukra, bonyolult. Miért vártunk 25 évet? Hát nem vártunk 25 évet arra, hogy a személyes adatokat tiszteletben tartsuk, de sokkal inkább arról van szó, hogy 2004 óta e, a CNIL-nek nagyobb szankciós lehetősége van, jobban figyelembe kell venni a magán e, e, élet védelmét, most már elég magas, súlyos szankciók vannak, úgyhogy kár ezt a megközelítést alkalmazni, mi igyekszünk a leginkább tiszteletben tartani a szabályokat, az bizalomra építeni, Sokkal jobb lenne ezt a ezt, ezt, ezt, ezt az akadályozó, gúzsba kötő megközelítést megfordítani, Eh, és erősíteni a nemzeti szereplők szuverenitását, de eh, elkerülni azt, hogy olyan szereplők legyenek, akik az Európai Unión kívüli székhelyjel rendelkeznek, eh, nem mondhassák azt, hogy hát a mi szervereink Európán kívül vannak, a, az irodáink Európán kívülök vannak, a bíróság ezért ránk nem kötelező érvényű, hát, hát ez nem így van. Tiszteletben kell tartani az európai irányelvet, most már a rendeletet, Úgyhogy ez nagyon pozitív, mi ezt pozitívan tekintjük, mindenki egyenlő most már, akkor is, hogyha a szankció alkalmazása, hogyha valaki Európán kívül székelyen rendelkezik, lehet, hogy nehezebb lesz a nemzeti adatvédelmi hatóságok költségvetését növelni kell, hiszen különböző feladatokról van szó, nagyon-nagyon munkaterhelésük, és a GDPR alkalmazásával még több feladatot kapnak. Manapság azt gondolom, hogy nagyon sok hatóság elsüllyed a feladatok alatt, és túl kicsi ahhoz, hogy ezt ellássa. Köszönöm. And, uh, next... Köszönöm szépen a következő hozzászóló Hendrix úr, hogy válaszoljon. Köszönöm, elnök úr. Nem kaptam azt hiszem konkrét kérdést, de nagyon sok kommentárt, viszont rám vonatkozóra vonatkozott, és köszönöm például Lambert úr hozzászólását, spanyol képviselőzását. Az elején elmondtam, hogy mi, mint KKV-k, tiszteletben tartjuk a jogállamiságot. Tegyük tehát világosá, hogy a KKV meg kell feleljenek a jogszabályi előrásoknak. Lehet bírálni ezeket, de ha szabály ott van, be kell tartani. Ezzel ezt tegyük világossá a legelején. Mi soha nem kértük, és általában sem, és ezt mindenki tudja Brüsszelben, hogy külön kivétel kapjanak a KKV-k a szabályokról. Egyébként nem mi vagyunk a kivétel, mi vagyunk a szabály. Mi azt kérjük, olyan jogszabály jön létre, amelyeket rászabnak a vállalatok méretére, a KKV-k méretére, és ez más. Mert ezt a jogszabályt tudnilik nem a KKV-kre írták, és teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott a GDPR tekintetében, és sajnálatos, hogy nincs itt senki az Európai Bizottságtól, mert ők igazolhatnák, hogy mindig egyetértettünk abban, hogy nem kéne kivételeket tenni a jogszabályban a kis és mikrovállalatokra, mert a kivételek kockázatot is hordoznak. A, kocká, a, a mikrovállalat szempontjából is. Ezt mindig elmondtuk. Elolvashatják a pozíciós dokumentumunkat. De ha, valaki, ha jogszabályt csinálunk, Biztosítani kell, hogy mindenki be tudja tartani a szabályt, képes legyen rá. Semmi újdonság nincs, mondják sokan. Hát elnézést. Karadza Biltasszony mondta, hogy ez egy történelmi mérföldkő jogszabály volt. Egy másik európai parlamenti képviselő meg azt mondta, hogy régóta dolgozunk ezen a jogszabályon. Hát ha semmi se új, akkor miért dolgoztak olyan régóta rajta? Ha semmi újdonságot nem hordoz, akkor a 29-es bizottság iránymutatásai miért nincsenek még mindig készen? Hogy, hogy nem csak másolták át a régebbi iránymutatásokat? Miért nem állnak készen a tagállamok? Mi csak azt kérjük, nézzék, kell egy lényegi szöveg, amely elmagyarázza a szövege, a jogszabályt, és ez még nincs kész. Ez a legalapvetőbb értelmező szövegek sem állnak készen. Nem várhatják tehát egy kis vállattól, hogy már most képes legyen betartani a jogszabályt. Nem kivételt kérünk, azt kérjük csak, hogy a következő hónapokban a hatóságok továbbra is tájékoztassák a vállalatokat, és figyelmeztetéseket adjanak ki. Mint más szakpolitikában, itt is ne azon a büntessenek, ha, ha eltérést várnak a jogszabálytól, hanem a felügyelő hatóság próbálja segíteni a vállalatot abban, hogy jogkövető módon működjön. Ezt kérünk, sem mást, semmi többet. Mert azt akarjuk, hogy ez a rendelet ezt be is tartsák. De be kell vallják, azt hiszem önök is, hogy ez a szöveg, szöveg alapján nem állunk készen. Stevens asszony mondta, egyharm, harm, egyharmadot mondott, mi azt mondjuk, a, a, mi adataink szerint csak 15%-a a belga vállalatoknak áll készen a bevezetésre. Spanyolország meg a katalóniai tagszervezetünk szerint csak a KKV 25%-a áll készen. Holott voltak Spanyolországban és Katalóniában a DP-kkel együtt információs kampányok, hát egyes szövegek, ezt be kell lássák, még nem állnak készen az értelmezésre. Valaki azt mondta, hát el kéne olvasni a jogszabályt. Hát elnézést! Ami vállalkozóink hetente már most is 65 órát dolgoznak, hogy az ügyfeleket kiszolgálják, és hogy munkahelyeket tartsanak fenn. Úgyhogy a minimum, amit várhatunk a, a közhatóságoktól az, hogy egyszerű szöveggel állnak elő, értelmezhető módon megfogalmazva a jogszabályi követelményeket, de még a fordítások sem állnak készen, nemhogy a magyarázatok. Thank you very much. Köszönöm szépen. Geli asszonyt is meghallgatjuk, önnél szó. Köszönöm. Megértem, hogy mennyire frusztráltak. Dolgoztak egy szövegen 95-ben, és aztán egy másik szövegen, aztán két évet adtak a vállalkozásoknak, de nem csak a vállalkozásoknak, hanem a közszektornak is a szöveg végrehajtására, és úgy gondolják, hogy nem állnak kész. Megkérdezték, hogy miért van ez így. Most a Franc, Francia Vállalkozói Szövetség elnökeként beszélnék. Próbálnak megvizsgálni, próbáltuk megvizsgálni az elmúlt húsz évben is, hogy hogy alakul a helyzet. Először is a megfelelőség az fontos cél volt a múltban, mondjuk az elmúlt nyolc évben. Ez az első dolog. Jelentősen növekedett az adatvédelmi felelősség kinevezése, főleg az elmúlt fél évben, csak példaként múlt év végén 2600 tagunk volt Franciaországban, most pedig 3600 tagunk van. Ez egy jelentős növekedés. Ez mutatja az érdeklődést, és szakemberekre van szükségünk az adatvédelemhez. A vállalkozások meg a közszektor miért is nem dolgozott ezen? a gazdaság nem haladt annyira jól, más prioritások voltak, ismeretek hiánya. Ez egy komplex helyzet. Adatvédelmi elemzést próbálják elvégezni. Vegyenek elő egy weboldalt, és próbálják elemezni, teszteljék le. Az elég sok időt igényel, és lehet, hogy nem is lesz helyes az elemzés. Úgyhogy osztom Lux véleményét. A KKV-k a legtöbb vállalkozás számára nehéz időszak volt ez. Tehát ismeretek hiánya, félelem attól, hogy a nem megfelelő dolgot teszik, tehát sokszor ezt is meg kell ítélni. Úgyhogy igen, várjuk az iránymutatásokat. Hát nem mindig várunk iránymutatásokat, de hogyha nem várunk meg az iránymutatásokat, akkor ugye valahogy megítéljük a dolgot, és lehet, hogy hibásan döntünk. Nem mindig könnyű ez. Ez talán magyarázatként szolgálhat önöknek. Aztán uh, hibáztatnunk kell ezeket a vállalkozásokat, amelyek nem teszik meg a helyes dolgot, meg az összes közszervezetet is hogyan végezzük ezt el. Én magán világban dolgoztam korábban, és én mindig azt mondom, hogy inkább jöjjenek el, tegyék fel a kérdést, hogyan tudok megfelelni, mert ugye ott maradni az árnyékban és elbújni, akkor biztos, hogy nem fognak megfelelni a cégek. Én a proaktív megközelítést támogatom, segítenünk kell számunkra, hogy feleljenek meg az el, előírásoknak, akkor is, hogyha ez késéssel történik meg. Tehát ez lenne az én megközelítésem tanácsadóként. Kérdezték hogy az adatvédelmi hatóságokkal hogyan tartjuk a kapcsolatot. Fontos számunkra, hogy közel álljunk az adatvédelmi hatóságokhoz. Először is, mert szeretnénk, hogy értsék meg a mi agájainkat, meg akarjuk osztani a jó gyakorlatainkat, és fordítva is, Természetesen a nagy vállalkozások évek óta mindig is motorként szolgáltak, mintákat dolgoztak ki, és így segítettük itt az adatvédelmi folyamatot ilyen módon. Ez mindig is így működött, legalábbis ezt láttam én, mint a francia szövetség vezetője. Számunkra nagyon fontos, hogy szoros kapcsolatban legyünk az adatvédelmi hatóságokkal. Tehát, hogyha van egy vezető adatvédelmi hatóság a rendszerben, a GDPR szempontjából ez fontos, ez megkönnyíti az életet. Még nem tudjuk pontosan, hogy eh, hogy fog kialakulni a kapcsolat a többi tagállami adatvédelmi hatósággal. itt bizonytalanság él. Nem tudjuk, hogy csak a francia adatvédelmi hatósággal kell majd kapcsolatot tartanunk, hiszen ők a vezető hatóság ebben a témában, vagy pedig alkalmanként, amikor valami újdonságot bevezetünk, akkor párbeszédet kell kialakítanunk az a, a tagállami adatvédelmi hatóságokkal. Itt még kérdőjelek állnak előttünk. Az eszközök tekintetében Fontos, hogy eh, tudjuk használni az eszközöket, főleg amikor regisztereket állítunk föl, több nyelven kell, hogy tudjunk dolgozni. Például van egy IT rendszer, ugye általában nem egy helyi IT rendszerről van szó, úgyhogy képes kell, hogy legyünk arra, hogy kommunikáljunk az összes IT rendszert használó országgal, több nyelven, ki kell tölteni, föl kell tölteni a regisztrert, meg kell osztani az információkat az országokkal. Ez hozzáférhető kell, hogy legyen minden ország nyelvén. Az adatvédelmi hatástanományok végzésekor egy CNIL eszközt használunk, ezt maga a CNIL biztosítja számunkra. Köszönöm szépen! Még valaki kért szót, Ajúzó kért szót, de csak egy perce van, mert le kell, hogy zárjuk az ülés délelőtti részét. Köszönöm, elnök úr, csak azért kértem szót, mert a KKV képviselője nagyon érdekesnek tartotta az én gondolataimat, de szerintem volt néhány olyan gondolat, amit nem jól értett, vagy én rosszul fejeztem ki magam. Mert ha én azt mondtam volna, hogy a rendelet semmi újdonságot nem tartalmaz, akkor persze igaza e, lenne, amikor kifiguráz engem. De én nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy a KKV-k számára lényegében semmi újdonságot nem jelent. 95 óta a KKV-knek meg kell, hogy feleljenek a hozzáférési jognak, a javítás és törlési jognak, az ellenvetési jognak, a kötelező tájékoztatási jognak, a biztonság garanciájának is meg kell, hogy feleljenek, stb. stb. Ez benne volt az irányelben. 23 éves történelem áll mögöttünk, azért ez elégséges ahhoz. Az, hogy ezek tökéletesen szerepelnek a rendeletben is, én eh, például a feledéshez való jog az a Google-nál érvényes, jobban, mint a KKV-knál, úgyhogy nem hiszem, hogy ez a hozzászólás, ami túlságosan félelmet kelt. Nem hiszem, hogy ez segítséget nyújt számunkra ebben a kontextusban. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, nagyon fontos volt ez az eszmecsere. Sok gondolat hangzott el. Említették azt is, hogy a szakadékot a KKV-k és a szabályozó hatóságok állampolgárok között hogyan lehetne elhárítani. Még egy dolgot szeretnék mondani, itt zárásképpen az iránymutatások értelmezés, iránymutatás értelmezéssel kapcsolatban a kampányokat is említettek. Természetesen mindez forrás nélkül, pénz nélkül nem tud megvalósulni. Úgyhogy ha csak a adatvédelmi intézményeket hibáztatjuk, az talán nem jogos, illetve a én így fogalmaznék, hogy a költségvetési, és főleg a nemzeti költségvetési felelősöknek kell biztosítani, hogy a források rendelkezésre álljanak. Ez fontos tanulságnak tartom a mai eszmecsere alapján. Természetesen az adatvédelmi hatóságoknak kell dönteni ők arról, hogy az első időszakban a KKV-kra ne szabjanak ki bírságokat, olyan cégek esetén, amelyek mindent megtettek a megfelelés érdekében, mert aránytalan lenne ez. Úgyhogy a jogalkotásnak ez már rész. Én bízom ezekben az adatvédelmi hatóságokban, hogy így fognak föllépni. Másrészt ugye megszavaztuk ezt a jogszabályt, más 25-én hatályos lesz. Köszönöm szépen az eszmecserét, köszönöm, hogy eljöttek, és most a harmadik emeleten, ebben az épületben a lépcsőn tudnak fölmenni, vagy a lifttel, az ebédszünetben ebédek kínáljuk meg önöket, és a délutáni ülést pontosan 14 órakor kezdjük ebben a teremben. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó étvágyat!